So, dear colleagues, um... Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Unser Chair wird ein klein wenig später kommen, deswegen... Az elnök egy kicsit később érkezik, úgyhogy eh, alelnökként én fogom megnyitni az ülést, és eh, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és kérem mindenki fogja be a száját. Köszönöm szépen. Kettes napi rendi pont az elnök közleményei arra szeretnék utalni, hogy ma délelőtt egy, a DG iTech egy filmforgató csapata lesz itt, akik a parlamentről, a parlamentben forgatnak a parlament munkájáról, illetve a képviselők munkájáról, és ma lesz itt néhány felvétel is. Ezek csak képfelvételek lesznek, hangfelvételeket nem fognak használni a filmben. A hármas napi rendi pont. szerint egy olyan jelentés következik, amelynek én vagyok a jelentéstevője. Jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. Nem, nem, nem. Az én jelentésem csak a négyes napi rendi pontban eh, következik. A hármas pont a CRD, eh, CRR E, témában folyó e, háromoldalú egyeztetésről e, kell beszámolnunk, ahol szintén én vagyok a jelentéstevő, ezért egy, kicsit összekeveredtem. Itt az Intermediate Parent Undertaking, Undertaking Sustainable Finance, Anti-Money Laundering, tehát pénzmosás elleni javaslat, a nagy kitettségek, a Home Host Issues és az arányosság témáját vitattuk meg, folytatódnak a tárgyalások november 7-én. Az Emir Refit témájában második eh, trialógusra került sor október 3-án, eh, az társ jogalkotók megállapodtak abban, hogy a clearing kötelezettségek felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezéseket ben, ezekben megállapodtak, de vannak még nyitott kérdések, például a kockázat csökkentési technikák bilaterális tranzakciók esetében, egyéb témákat, például a beszámolási kötelezettséget vagy a rendelet hatáját nem vitatták meg, mert nem volt elég idő. A páneurópai Personal Pension Product PEPP. E Október 11-én volt az első e, egyeztetés. Az intézmények számos témában eszmét cseréltek, kompromisszumokat e, próbáltak megkezdeni kidolgozni, az engedélyezéssel, nyilvántartásba vétellel, az engedélyezett szolgáltatókkal, az alap PEPP-kkel, kifizetésekkel kapcsolatban. A technikai ülések jóváhagyása megtörtént annak érdekében, hogy a következő trialógus október 25-ére kidolgozzák a kezdő álláspontokat. Az utolsó pont az EBA, székhelyének kérdése. Ott már Karász és Pervans Beresz a jelentéstevők. Október 17-én a Koreper tájékoztatott egy politikai egyezményről a bankhatóság székhelyével kapcsolatban, ez a, főleg a fennmaradó politikai témával kapcsolatban, és mélyreható elemzést folytatott a bizottság a közös nyilatkozattal és a közös meg közelítés végrehajtásával kapcsolatban, ami a decentralizált ügynökségek székhelyre vonatkozik. Ez 2019 áprilisára lesz kész. Az ekont újra fel fogják keresni ma, október 18-án. És van még egy nyitott pont, CRD-CRR um, trialógussal kapcsolatban. Ez a negyedik um, trialógu, negyedik téma október 17-én tegnap volt a bankhatósággal kapcsolatos téma, a, a strukturált kötvények, értékpapírok témájával kapcsolatban nagy előrelépésre került sor. A harmadik ország szabály és az MREL beszámolással kapcsolatban is volt eszmecsere. Ez a vita azt mutatta, hogy nagy különbségek vannak a parlament és a tanács álláspontja között ezen témákban, és november 6-án lesz a következő egyeztetés. Nagyon fontos ez a három oldalú egyeztetés a CRD-CRR eh, témájában. A CRD-CRR anyag az én véleményem szerint a PRRD eh, trialógus eh, miatt blokkolásra került. Ez tulajdonképpen az egyik eh, trialógus túszul ejtette a másikat, amíg nincsen előrelépés a másodikban, addig az elsőben se tudunk előrelépni, mert a tanács ezt folyamatosan blokkolja. Ennyi a hármas napi rendi ponttal kapcsolatban, és akkor most jön a négyes napi rendi pont, ez az én jelentésem, a decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtása. Ezt most németül fogom elmondani. Ebben a az állásfog, ebben a véleményben, amelyet az ECON itt kidolgozott. Itt ebben tulajdonképpen az illetékes az AFKO, és közös véleményt készítünk a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban. Az AFKO jelentéstevője Söflin György, néppárti magyar képviselő. Október illetve szeptember 26-án elküldtük az állásfoglalásomat. 1500 leütésből állhat ez a vélemény, tehát nagyon rövid, és csak egy kis szösszenet tulajdonképpen az AFKO munkájára vonatkozóan. Október 25-én, hét nap múlva jár le a módosítások benyújtásának határideje az ECOM véleményre, és akkor utána november 19-én vagy 20-án lesz eh, a vita, 21-én vagy 22 én januárban lesz majd az ekonban a szavazás a témával kapcsolatban. A következő decentralizált ügynökségek összekapcsolódnak az ekonnal, az EBA, az EIOPA, az ESMA, és természetesen az SAP. A következő pontokat vettem fel, vagy fogalmaztam meg a véleményemben, amelyet benyújtottam önöknek. Először is hát általános, az decentralizált ügynökségek általános feladataira vonatkozó pontok. Itt kihangsúlyoztam azt, hogy ezek a feladataik, amelyek az európai jogi keretből felmerülnek, ezeket gondossággal látják el, és a parlament, illetve a tanács által rájuk ruházott mandátumon nem lépnek túl. Ezen kívül az be kell vonni folyamatosan az érdekelt feleket, és a jobb jogalkotás elvét kell figyelembe venni. A nyitott és közkonzultációkat figyelembe véve másodlagos és harmadlagos jogi aktusokra irányuló javaslattervezetekkel kapcsolatban. Ezen kívül a parlament képviselőit be kell vonni a döntéshozási folyamatba. Először is a javaslatom az, hogy a parlamenti képviselők részvétele meglegyen, biztosítva legyen az EBA döntéshozói grémiumában, illetve az ügynökségek grémiumaiban, és így nagyon fontos, hogy a parlament, a tagállamok és a bizottság közötti kölcsönös megértést ez javítaná. Tehát a parlament rendszeres jelleggel részt vehessen ezeken az üléseken, és ez a folyamatokat felgyorsíthatná és egyszerűsíthetné ami a parlament bevonását illetve az ügynökségi székhely megtalálásával kapcsolatban. Itt megállapítottuk, hogy a parlament rendszeresen és egyenlő félként a tanácssal együtt részt kell, hogy vegyen minden szerv székhelyének kiválasztását meghatározó feltételek meg, talá, meg meghatározásában. Ez egy a folyamat, ebből nem szabad, hogy kimaradjunk, nem szabad, hogy alárendelt szerepünk legyen. Nagyon fontos, hogy egyenlő félként bánjanak velünk. Ez a véleményben és a jelentésben is szerepel. Végül pedig a jelentésben, illetve a véleményben hangsúlyozta, hogy az ügynökségi székhely nagyon fontos az adott ügynökség hatáskörének gyakorlásában, feladatainak végrehajtásában, irányítási struktúrájának megszervezésében, főszervezeti egységeinek működésében ezt azonban nem befolyásolhatja, és kiemeltük azonban, hogy az ügynökségek elhelyezkedése akár az administratív támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások uniós ügynökségek közötti megosztását is lehetővé teheti. Ennyi. 1500 leütésben az én véleménytervezetem, és jelen, árnyékjelentéstevő a néppárt részéről Brian Hayes, aki most nincs itt. Itt körülnézek, és kérdezem, hogy van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni. Úgy látom, hogy nem. Az EKR részéről Swinburne képviselő lenne az egyik ő sincs itt. EKR-ből van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Vérnék kollega az Álde részéről, aki árnyék jelentéstevő lenne, és ő itt van, nagyon örülök, megadom a szót. Köszönöm szépen, kedves Simon, kedves úr, kedves kollégák. Szeretném megköszönni magát a jelentéstervezetet. Rövid, lényegre törő, és a lényegét ragadja meg annak, ami a cél. Ez pedig nem más, mint világos képet alkossunk arról, hogyan akarjuk javítani az együttműködést a decentralizált ügynökségek és az intézményeink között, különösen a parlament között. Magától értetődik, hogy mindezt a mandátum keretein belül kell meglá- meglépjék, és egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy fontos megszervezni rendszeres lehetőségeket más stakeholderek számára is, hogy inputtal élhessenek a folyamatban. Különösen az Európai Parlamentre igaz ez, ezért bátorítom a fokozott kommunikációt a másodlagos és harmadlagos jogszabályalkotások előtt, közben és után. Mindezen túl támogatom, hogy azt üzenjük a tanácsnak, hogy a jövőben az Európai Parlament egyenlő súlyjal lépesen fel a tanácssal szemben, eldöntve az ügynökség fő ö, székhelyének meghatározását. Erősíteni szeretném ezt az üzenetet. Mint társjogalkotók és az európai demokrácia letéteményeseként nem több ez, mint egy legitim követelés, és ezért szeretnénk élni vele. Köszönöm szépen! Nem látok hozzászólót. A zöldek részéről nincs. Bocsánat, pervans. De a GUE részéről sincs, akkor most akkor a, a spontán felszólalások középen Pervans Beresz kapja meg a szót. Euh, euh, euh, Köszönöm a raportőrnek, hogy ezt elindította ezt a beszélgetést. Ez a vita egy korábbi dossziéból vezethető le, és az Alkotmányjogi Bizottság ezt követően harapott rá erre a témára, mert ugye felmerült a gyógyszerügynökség, illetve a bankhatóság fájdalmas áttelepítése egy másik székhelyre. Ez a felülvizsgálati kérelem, amely egybeesik a tanácssal kötött megállapodásunk felülvizsgálatával fontos. Itt most arról kell beszélni, hogy a Gazdaság és Szociális Bizottságnak tudnia kell, ismernie kell azoknak az ügynökségeknek a működését, amelyek hozzánk tartoznak. Először is ebben a közös nyilatkozatban ki kell követelni azt, hogy együttdöntési eljárásban dőljön el, hogy egy ügynökségnek hol van a székhelye, ez legyen igaz az alapesetekben is. Egyelőre nem erről van szó. E, e, ehhez ragaszkodnia kellene a parlamentnek. A másik dolog, az az, hogy milyen eszközök álljanak az ügynökségek rendelkezésére, hogyha van egy intézmény közé nyilatkozat, akkor az ügynökségeknek az a minimum, hogy meg kell adni azokat az eszközöket, amelyekkel el tudják végezni a feladataikat. A raportőrt még arra kérném, hogy arra azt is figyelje meg, hogy eh, mit mond ez a nyilatkozat, eh, intézményközi nyilatkozat eh, az ügynökségek irányításáról. Ugyanis ott nagyon részletes dolgok vannak, például az igazgatóság összetételével kapcsolatban, végrehajtó szervek összetételével kapcsolatban. Itt most érdemes megjelez, megjegyezni, hogy a végrehajtó igazgatóságnál az igazgató az igazgatósági csapatát milyen körülmények között állítja fel. Hiszen az igazgatót meghallgatja a parlament, de meg kell, hogy hallgassa, mint ahogy mi ezt az SRB-nél tesszük is, az igazgatóság többi tagját is. Ehhez természetesen szakértelemre van szükség. És eh, itt eh, ki kell bővíteni azt a leírást, ami a deklarációban szerepel az ügynökségek irányításáról. Köszönöm, van-e még valaki, aki ehhez hozzá szeretne szólni? Ha nem, akkor visszadom a szót eh, Péter Zimonnak. Köszönöm szépen a két visszajelzést, örülök. A vonatkozó módosítótnak is pervans, a ugyanakkor utalni kell arra, hogy a következő hét nap során kell, hogy benyújtsuk ezeket, mert október 25-én lejár a boltos begyújtásának határideje. Pontosan október 25, a módosítók tárgyalása eh, november 19-én és az január 21-22-én én szavazunk róla. Köszönöm, megyünk tovább. Következő napi rendi pontunkra 5-ös, 6-os számú fedezett kötvények kibocsátása és annak közfelügyelete témájában most a módosítókat mérlegeljük. Bent Luke az előadó, parancsoljon Luke úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak, árnyékjelentéstevőknek a konstruktív e, javaslatokat. Azt hiszem, hogy nagyon jó úton vagyunk, hogy a parlament javaslatát, ezt a két javaslatot lezárjuk röviden összefoglalva. Az az én benyomásom, hogy legalább három olyan pont van, amelyekről komoly vitát kell folytatnunk, és ahol még vannak véleménycserék. Az első, az eh, megengedhető vagy engedélyezett eh, biztosítékok eh, a fedezett halmazok esetében. Itt két dolog között kell különbséget tenni. Egyrészt azok a biztosítékok, amelyek a CRR-ben már meghatározásra kerültek, és ezek oda vezetnek, hogy a fedezett kötvények előnyt élveznek, és van egy másik lista, amelyeknek a kvalitatív és intézményi keret feltételeit még meg kell határozni. Itt egy kicsit még eltérőek a vélemények a kockázatkezeléssel kapcsolatban, hogy európai szinten mennyi előírást kell megfogalmaznunk, mennyire részletes legyen ez az előírás, ez a feltételrendszer. Mi egy elv alapú megközelítést szeretnénk, elv alapú irányelvet elfogadni, de ezzel egy időben természetesen azt sem szabad eh, elfelejteni, hogy eh, ezt a logót, fedezett kötvény logót, ezt minőségileg magas szinten kell tartani, nem szabad ezt felhigítani. Az elkövetkezendő héten remélhetőleg kompromisszumban megállapodhatunk. A második pont, ami eh, még vitatott, és nagyon fontos, eh, az az, hogy a derivált tehát a származtatott termékek milyen szerepet játszanak eh, a halmazban. Egyrészt az az elképzelés, hogy ezek a derivátumok, ezek főleg a kockázatok kezelésére lehessen, vagy fedezésére lehessen használni, a másik elképzelés szerint ez részt venne a fedezett halmazban, vagy ott kerülne figyelembevételre. Ezt az árnyék jelentéstevő ülésen még meg kell beszélnünk. Hát itt a frakciókban sem egy öntető a vélemény. A harmadik pont pedig a rendelet, rendelethez kapcsolódik, és itt az a kérdés, hogy a mi legyen a határidő lejárat meghosszabbítással kapcsolatban. Itt a parlament egy saját kezdeményezésű jelentésben már meghatározta az álláspontját, és itt arról volt szó, hogy ezeket feltételhez kell kötni az adott intézménynek, a feltételeihez és adottságaihoz, likviditási helyzetéhez kötni, és ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés is, hogy a kockázat súlyozást hogyan kezeljük, mert ott, ahol nem csődeljárás váltja ki a meghosszabbítást, ebben az esetben a fedezett kötvények előírásai ellen vétenének, különös tekintet esettel a dual recourse már nem eh, biztosított, és akkor végre kell, végig kell gondolni, hogy magasabb eh, kockázati súlyokat kell utalni azokhoz a fedezett kötvényekhez, amelyeknek a lejáratát meghosszabbítják. Eh, ezek a lényegi pontok, és kíváncsian várom, hogy az árnyék jelentéstevők mit szeretnének mondani, mi a véleményük ezekkel a pontokkal kapcsolatban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A néppárt képviseletében Rozáti úr nevében Hökmark úr kapja. Köszönöm szépen. Ma lengyel vagyok. <laughs> Ich bin ein Poler. Tehát Darius Rozáti kollégánk szeretne elnézést kérni, nem tudott ma eljönni, megkérte, hogy olvassam fel a gondolatait. Darius nevében szeretném megköszönni a jelentőstevőnek, Bent és az árnyékelődoknak a munkát, melyet kifejtettek a úgyfontosságú jelentésben. Rozáti úr nagyra értékeli, hogy a legtöbb módosító egybeesik az elv alapú módszertannal stabil, átlátható EU fedezeti kötvénypiac érdekében. És bár nagyon érték az együttműködést, van néhány kisebb súlyú pont, amelyetben hangsúlyozni kell saját véleményét. Támogatja azt, hogy európai logó jöjjön létre, amely a fedezett kötvények státuszát rögzíti, és magas minőségiből a kockázatosig értékeli azokat. A jelentéstevő magyarázatait, definícióit, a ö, eszközhalmaz és fedezett kötvény tekintetében nagyra értékeli, ám a jelzálakíteli intézetek definícióját pontosítania kell az irányel fényében. Pozitívan értékeli, hogy a kompromisszumos szövegben a derivatív szerződések határértékét töröl, törlik. Nincs értelme bevezetni korlátokat itt, mert itt csak hegyelésre használják ezeket. Ezért pótlagos védelmet kell adni a kötvénytulajdonosnak. Rosati úr szerint ezt net alapú flow alapon kell kiszámolni, a nominális elvet követve. Rozát annak is örül, hogy az átmenet időszakot két évre hosszabbították meg, ez segíti a felemelkedő piacokat, hozzáigazítsák szabályaikat az új jogszabályhoz, mellett. Bár eddig az együttműködés a rendéstevővel és más kollégákkal nagyon gyümölcsöző és jó volt, az árnyék előadó ülések mutatták, hogy vannak még olyan témák, amelyek bizony további tárgyalást igényelnek, például a 6-os, a, a 8-as meg a 10-es cikk meg kell találni megfelelő egyensúlyt a rugalmasság és a norma készítés standardizás között. A Rozáti úr szeretné, ha magas normák alapján működne a fedezett kötvénypiac, mindeközben nem akarja megakadályozni a jól működő piaci rendszer működését. Minden korlátozás, amelyet rákényszerítünk a piacra, megindoklandó. Végül nem utolsó sorban Rozáti úr nem ért egyet azzal, hogy a visszavetési struktúrákban kockázati súlyozást vezessünk be. A lejárati kiterjesztés és a fizetés, a csődeljárásokkal szembeni alternatívák növelhetik a védelmet. A résztes feltételeit a lejárati idő meghosszabbításának úgy kell meghatározni, hogy a befektetők védelmét szolgálják, ezt szabályozni kell, ám Rozáti úr a struktúrát struktúrák új szabályozását nem támogatja, mert nem mélységélemzés alapján jött létre. Várjuk az együttműködést, és a szakbizottságban szerintem, az úr szerint meg tudom majd állapodni a jó egyensúly tárgyában. Elnök úr, szerintem ez a legjobb beszédem eddig. <laughs> yeah, always make good speeches, so it's different. different. Ön mindig nagyon jól beszél. Nehéz kiválasztani, hogy melyik a legjobb. Most pedig a szocialisták részéről Alfred Sand következik. Köszönöm, elnök úr, szeretném megköszönni a raportőrnek az együttműködő hozzáállást, illetve azt, hogy kompromisszumokat keresett a szövegben. Mindannyian egyetértünk abban, hogy egy integrált eh, megközelítés a legjobb gyakorlatokon kell, hogy alapuljon a nemzeti rendszereknél, eh, pedig látjuk, hogy egyesek ilyenek jól működnek, és nem szabad azokat megzavarni a működésükben, ami a módosítókat illeti. Mi majdnem 70 módosítót nyújtottunk be az irányelvel és a tervezettel kapcsolatban, ahogy a raportőr is mondta, jelenleg beszélünk, jelenleg az irányelv szövegéről beszélünk az árnyékelőadók között. Több dolog még megoldatlan, és mivel az Econ két hét múlva kellene, hogy szavazzon, fel kell gyorsítani a munkát. Kritikus számunkra a raportőr megközelítésénél a jogosult eszközök, amelyek az ordinari kategóriába tartoznak. És a halmaz összetétele, amely szerintünk túlságosan korlátozó jellegű. Arról beszélünk még, hogy a 11-es cikkben, illetve 15-ben a származtatott ügyleteket hogyan kezeljük. Én úgy vélem, hogy a CRR irányelvvel összhangban kell ezt csinálni. Nem beszéltük még meg, hogy a CRR milyen módosításra kell, hogy kerüljön. Szerintem prudensnek kell lennünk a módosításnál, mert a 129-es cikk eh, nem várt következményekkel járhat emellett. A 14-es módosítás lejárat meghosszabbításra vonatkozó része szintén problémás lehet és rossz jelzést adhat a befektetőknek ahhoz, hogy ezt a folyamatot megtartsuk nyugodtnak, sokkal körültekintőbben kell eljárni, és nem szabad olyan témákat bevetni, amelyek még nem lettek kellőképpen kipróbálva, olyan módszereket, amelyek még nem lettek kellőképpen kipróbálva, nem szabad a piacokat megzavarni a működésükben. Köszönjük. Az ALDE részéről Karolinnak Naktegál következik. Köszönöm a kollégáknak, hogy benyújtották ezeket a módosítókat. A bizottság javaslatát támogatni tudjuk a fedezett kötvény keret létrehozására, ami a tőkepiaci uniót illeti, ez a javaslat megerősíti az európai piacot, stabilizálja azokat, illetve egy költséghatékony finanszírozási forrást biztosítana, különösen a kevésbé fejlett piacokon biztonságos befektetési lehetőségeket biztosít, illetve a pénzügyi stabilitást szolgálja. Éppen ezért ebben az értelemben támogatjuk a javaslatot, az irányelv javaslatot a minimális harmonizációs feltételeknek meg kell felelni, Eh, magasabb eh, színvonalát a fedezett kötvényeknek meg kell őrizni, nem szabad a fedezett kötvények eh, minőségét felvizezni. Ennek érdekében a hatos cikkhez módosítókat nyújtottunk be, amelyek és elismerjük azt is, hogy ez a raportőrök és a kollégák módosítóinál messzebb megy a mi módosítónk, illetve Luke úr kompromisszumos javaslata is olyan lehet, ami működhet. Természetesen a részleteket még meg kell beszélni, ugyanakkor a fedezett kötvények magas színvonalát, magas védettségét szerintem meg lehet tartani. Beszéltünk már korábbi üléseken a lejárat meghosszabbításáról. Itt most azt kell, hogy megismételjem, hogy a magasabb kockázat eh, súlyozás nem megfelelő módja a lejárat meghosszabbítási lépéseknek. Eh, a piaci adatok sem támasztják ezt talán. Éppen ezért én az árnyék előadóknál egy nagyon részletes eh, vitát szeretnék erről a témáról. Szeretném, hogy a trialógus még a mandátumunk vége előtt lezárulhasson, végbe mehessen, és szerintem ez lehet, lehetséges. Köszönöm. Köszönöm a zöldek nevében, Philip Lamberts. Én vagyok tényleg. Jó reggelt mindenkinek! Elnézést kérek a jelentéstevőként, hogy nem voltam nagyon jelen a folyamatban eddig, de nagyra értékeljük a kezdeményezik kompromisszumokat, ám némelyikkel kedben agályaink vannak, Ezekre választ adott, némelyikre választ adott, vagy jelentéstevő, vagy más. Hát vannak még témák, amelyeket fel szeretnék vetni. A javasolt kompromisszumok közül négyet emelnék ki először is. Inkább csak megengedik, nem megkövetelik a monitor, a halmazmonitor intézményét, pótlagos információt kell megadni. Szerintem különféle típusú halmazok esetében bizonyos jelzálok eszközök esetében és közeszközök esetében, a kevésbé likvid eszközök esetében különbséget kell tenni a liquidity buffer tárgyában, és kulcsfontosságú rendelkezésekre van szükség az administratív büntetések és jogorvoslat tekintetében, hogyha a követelmények nem teljesülnek. A szabályozás tekintetében várjuk még a kompromisszumokat, meg a kulcsfontosságú módosítókat, amelyek célja, hogy az eszközök magas minőségét biztosítsuk a kötelezettségekben, továbbra korlátozva, tovább korlátozva a kitettségek mértékét azon hitelintézeteknek, a, azon eszközök esetében, amelyek jogosultak minősülnek, és hogy figyelemmel kísérjék, frissítsék a hatóságok az eszközök értékállását. Ugyanakkor az over collateralization megfelelő a bázeli szabályokhoz való igazítását kell megcéloznunk, és a helyettes eszközök tekintetében egy kvantitatív limitációra van szükség. Ezek tehát a fő meglátásaink, várjuk az együttműködést a csapattal, előadóval, árnyékelődókkal, és egyetetek abban, hogyha a ciklus zártáig be tudnánk fejezni a munkát, az jó lenne. Ha nem lesz túl bonyolult a, a helyzet, akkor valószínűleg sikerrel járunk ebben. Köszönöm. Köszönöm. Az optimizmusát is külön köszönöm. GUE INF nincs, IFDD nincs. Először most jön a spontán rész, aztán jön a bizottság. Spontán felszólást nem látok, akkor én mondok néhány szót. Általánosabban támogatom a jogszabály célját, tekintettel arra, mennyire fontosak a fedezett kötvények, azok szerepe, és szerintem jó egyensúlyt találtunk egyrészt harmonizálva ezt a piacot egy olyan eszközzel, amely minimális harmonizációs követelményeket támaszt, melyek révén tiszteletben tarthatjuk a már működő piaci sajátságokat, és figyelembe vehetjük azokat az aggályokat, amelyek a pénzügyi stabilitás és a fogyasztóvédelmet tartják szem előtt. Két konkrét pont melyet szeretnék kiemelni, amelyek több módosítót is eh, érintenek. Az első a derivatív szerződések jelenléte a fedezeti kötvény szerződésekben és a 11-es szik és a 192-es CRR szik kombinált hatása mint tudják, ezek a követelmények csak az egyes és kettes minőségi osztályú hiteleket rekorlátoznák, a hatályt, ami negatív hatással lenne az EU pénzügyi intézetek közötti egyenlő játékszabályokat sértené. A harmadik lépcsőbeli eket is beleértve, és az alacsonyabb osztályzatú országokban működő bankok számára negatív lenne. És az a nem szándékot mellékhatása is lenne, hogy koncentrálna a piacát a jogosult eszközöknek az egyes és kettes lépcsőben levő országokra. Hangsúlyoznám azt is, hogy ez a korlátozás nem szükséges, hiszen vannak már olyan piaci gyakorlatok a rating agency részéről, amelyek figyelembe veszik a derivatív értékelését az ilyen kötvényeknek. Másodszorban a második aggája a 16-os cikkhez kapcsolódik, mely megköveteli, hogy a biztosítók liquidity buffert építsenek be az eszközhalmazba. A, a másodlagos és harmadlagos osztályozatú hitelintézetekre való tekintettel is. Ezek jó módosítók, amelyek a jogosultságot és a preferenciális eljárást kiterjesztik különféle módokon, egy irányba hatva tehát. Tehát ennek keretében meg kell találjuk, hogyan, tudunk, hogyan tudjuk ezt az integrálást jobban megfogalmazni, garantiákat is beépítve. Szerintünk a kiterjesztés mindenképpen fontos lényegileg. Miért visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, szeretném megadni az Európai Bizottságnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm a mai vitát. A jelentés tervezet már jó alapot kínált a további munkához, és szerintem a módosítók tovább finomhangolják a megáll- már működő tagállami piacokról való hatást kell mér- értékeljük, erősítve a kereteket, miközben nem megzavarva a e tagállami piacok működését. És a remaining principle alap is figyelembe veendő, amikor a fedezeti eszközpiacot szabályozzuk. Ahogy jelentőstevő is rámutatott, még folyik a vita egyes kulcsfontosságú cikkekben, például a 6 és 6 alcik tárgyában, itt további munkára lesz szükség, különösen azt meghatározandó, meddig mehetünk el a prudenciális küszöb emelésében, és hozzuk meg a határt a fedezett kötvények és más eszközök között. Egészében azonban ez jó alap, gratulálok ahhoz, hogy ilyen gyorsan haladtak, és ilyen gyorsan sikerült eddig, eddig eljutni. Köszönöm a jelentős tevője szó, parancsolj! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket eh, kollégáknak, árnyékjelentéstevőknek, eh, az elnök úrnak és a bizottságnak. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami még mindig eh, vitatott ez a kockázat súlyozás a meghosszabbított lejáratú kötvényekkel kapcsolatban a kollégákat, azt kér, kollégákat arra kérem, hogy gondolják meg még egyszer ezt a negatív hozzáállást az én javaslatomhoz. Én, ahogy már elhangzott, a lejárati idő meghosszabbítását nem vizsgáltuk meg mérehatóan. Nem, nem arról van szó, hogy jobban megvizsgáltuk volna a kockázatsúlyozást, ez is igaz, de se az LKB, e sem az EBA eh, e nem eh, eh, a beruházási bank nem vizsgálták meg a lejárati idő meghosszabbítást, de vannak aggodalmaik ezen struktúrákkal kapcsolatban. Az EBA jelentése szerint 2016-ban teljesen világossá tették, hogy a meghosszabbítható lejárat aggodalmat vet fel a beruházó, befektető eh, részéről, mind a szabályozási eh, kezelés, mind pedig a prudenciális megfontolásokat illetően. Azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon eh, elővigyázatosan kell bánni ezen új fejleményekkel kapcsolatban, mert bár ezek sikeresek a piacon, de válságban még soha nem kerültek tesztelésre, úgyhogy kérdés kérdés, hogy milyen likviditási eh, kockázatok merülnek fel a meghosszabbítható lejárat idejű eh, eh, kötvényekkel kapcsolatban. Ráadásul ezek a dual recourse elvét megsértik, ami pedig egy alapvető feltétele vagy, vagy jellemzője a fedezett kötvénynek a befektető biztonságának garantálása érdekében. Ezzel adnám vissza a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen a konstruktív hozzászólásokat, és kérdést. várom a vitát, további eszmecserét a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és a bizottságnak az ECON szavazás november 5-én lesz a tervek szerint. arra bátorítunk mindenkit, hogy kompromisszumot igyekezzenek kidolgozni a szavazásig, aztán a plenáris az első novemberi plenáris héten fogunk majd szavazni. Most 6 perc múlva szavazás, úgyhogy röviden felfüggesztem az ülést. Köszönöm. Colleagues, uh, please take seat. And I would like to ask you... Kedves kollégák, egy tesztszavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. please? Could all the members who have put the voting card vote? Kérem, mindenki szavazzon, próbálja ki a szavazókártyáját. Rendben, akkor kezdjük. intézményközi tárgyalások eredménye. Eredményével kezdjük az EBA eh, székhelyével kapcsolatban. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 36 a mellette, 4 ellene, nulla tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek és az EBA-nak is, amelynek most már van egy székhelye. Mavrides jelentés, euróövezet gazdaság politikái, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 54-es módosítás mellette, ellene, Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-18 ellenében D kompromisszum mellette. Ellenet tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette Ellenet tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az F-fel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 16-a mellette, 19-en ellene. Akkor azt szavazunk a módosításokról, 79 mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. a jelentéstevő, ha siet, akkor szavazhat még. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-19 ellenében. Két tartózkodás. Akkor a többi oka fogyott. 91-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 93-as mellette, ellene, elutasítva, 96 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, jó, ellenőrizzük a H kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 17-en mellette, 23-an ellene. Akkor következik tízről, és tízről szavazunk, tízesről mellette, ellene, ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 ellene, 19 mellette elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Úgy jön annak a többségnek tűnik, de elég közel vannak egymáshoz a táborok. Megnyitom a szavazást. 11-es. Lezárom a szavazást. 20 ellene, 19 mellette elutasítva, akkor most, elutasítva még egyszer mondom, akkor most 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 102 mellette, ellene, ellenőrizzük a 102-est, megnyitom a szavazást. Még egy kollégát várunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21 mellette, 17-en ellene. 103 mellette. 103 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 103-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 20 ellene 19 mellette Következik a 104-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 104-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19 mellette, 20 ellene, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 106 mellette, ellene, ellenőrizzük a 106-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, 22-en ellene, 16 mellette, 107 mellette, ellene, ellenőrizzük a 107-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, 20 ellene, 19 mellette, 108 mellette, ellene, ellenőrizzük a 108-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20 mellette, 19-en ellene. 109-esről is szavazhatunk. Most ez nem világos, hogy ez oka fogyott-e. Marad, jó. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem szavazunk az eredeti szövegről, és rátérünk a 110-esre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük, 112-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 20 ellene, 19 mellette. 113 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, i kompromisszum mellette, ellene tart, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az i kompromisszumról, Lezárom a szavazást, elfogadtuk 23 mellette, 20 ellene. Akkor most következik a J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk L kompromisszum mellette, ellene ellenőrizzük az L kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18-a mellette, 23-an ellene. Akkor szavazunk a módosításokról, 138 mellette. Ellene, ellenőrizzük is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 20 ellene, 19 mellette, 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette, ellene, ta, ellenőrizzük a 141-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 21-en mellette, 18-an ellene. 146 akkor fogyott, de 142-143-ról szavazunk. 142 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 142-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20 mellette, 19-en ellene, 143 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 143 ost megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 20 mellette, 19-en ellene. Akkor 144-esről is szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, e, elfogadtuk. 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 146 nem, 146-os és az eredeti szöveg oka fogyott, 147-ről szavazunk, igaz? 147 mellette ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva, 21-en voltak ellene, 18-an mellette, eredeti szöveg ezzel fogyott következik 148 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 149 mellette ellene, ellenőrizzük a 149-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 20 mellette, 18-an ellene, 150 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette ellene, ellenőrizzük a 152 est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, szavazat mellett, 153 mellette, ellene, ellenőrizzük a 153-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint csak szavazat elutasítva a 154 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 20 mellette, 19 ellene. 156 mellette, ellene, ellenőrizzük a 156-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 156 mellette, ellene, ellenőrizzük még egy, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 21-en mellette, 18-an ellene, M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, N mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, O mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, P mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, Q mellette, ellene, ellenőrizzük a Q-t, megnyitom a szavazást. leszárom a szavazást. Elutasítva 20 el mellette, 23-an ellene. Akkor kezdjük. 203 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 204 mellette, ellene tart, ellenőrizzük a 204-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, 20 ellene, 19 mellette, 205 mellette, ellene tart, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk, 20 ellene 18 mellette, 206 mellette. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-20, ezzel elvetettük. 207 mellette. Ellene. Géppel nézzük, meg megnyitom. Lezárom. 20-20 ellenezés, elvetettük ezzel. 208 mellette. Ellene. Géppel nézzük meg a 208-ast, megnyitom. Lezárom. Elvetettük 21-19 ellenében. 209 mellette ellene. Tartózkodók, elvetettük, 2-10 mellette. Ellenőrizzük a 2-10-et, megnyitom. Lezárom. 20-20 ellen megint elvetettük. 2-11 mellette. Ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 20-20 ellenében elvetettük. 212 mellette. Ellenőrizzük a 212-t, megnyitom. The vote is close. Lezárom. Elfogadtuk. 17-24 ellenében nyert az eredeti hogy nem szavazunk, megyünk tovább. 2.13 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 2.14 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 2.16 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 2.17 mellette. Ellene. Nézzük meg géppel, megnyitom 2.17. Lezárom. 20-20. Elvetve. 2018 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 2019 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 2020 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 221 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 222 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 223 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 215 mellette ellene tart. 215 géppel megnyitom. Lezárom. Elvetve. Robert kompromisszum mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk s kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellen, mellette, ellene. Megnyitom képpel a kompromisszum ubúra a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 23-19 ellenében. Viktor kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ha akarják, nézzük meg éppen. Jó, nézzük meg a V kompromisszumra. Lezárom. Nem fogadtuk el. 20-20 ellenében. Maga a liberálisok mellette szavaztak, ugye, vagy ellene? Korábban úgy tűnt, hogy jó, jó, hogy megnéztük. A liberálisokat mellette szavazni láttam, ezért mondtam, hogy átment. Tehát 290 mellette ellene. 290-es géppel megnézzük. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-20 ellenében. 291 ugyanaz volt, tehát. 292 mellette ellene tart. 292 géppel megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-20. 293 mellette. Géppel 293 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 294 mellette. Géppel megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 295 mellette, ellene. Géppel 295 megnyitom. Lezárom. 23, 20 ellenében elvetve. 296. Mellette ellene tartózkodók elvetve. Eredeti szövegből szavazunk most. Mellette. Nézzük meg géppel. Eredeti szövegből szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23 mellette, 19 ellene fura. Eredetit elfogadják, a kompromisszumot elutasítják, de hát legyen. 297 mellette, ellene, nézzük meg géppel. Géppel nézzük meg. Megnyitottam, lezártam. Elvetettük. 23 el, 19 el. 298 mellette. Ezt is géppel nézzük meg, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-24-ben. 299. Egyből géppel nyitjuk meg. Lezárom. Elvetettük. 300. Géppel szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 301. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Dupla V kompromisszum Werner mellette. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-19 ellenében. X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Y kompromisszum mellette. Nézzük meg géppel az Y kompromisszumot, megnyitom. Lezárom. Ellen, egyenlő, elvetettük. 3.19 mellette. Géppel megnyitom a 3.19-re. Lezárom elvetettük. 320. Ugyanaz volt. 321 mellette? Nem. Nem. Az is azonos volt. 322 mellette. Géppel nyitom meg a 322-re, megnyitottam. Lezárom. elvetve. 323 mellett ellene tartózkodok, elvetettük, 324 mellette ellene. Nézzük éppen meg a 324-est. Megnyitottam. Lezárom. Egyenlő, elvetve. Erdély szöveg mellette, ellene. Géppel nyitom meg az eredeti szövegre a szavazást. túl gyorsan lezártuk, tehát megnyitom újra a szavazást az eredeti szövegre. Nyitva, nyitva, nyitva. Eredeti szöveg. Kérem szavazzanak. Lezárom. Egyenlő, elvetve. 3.25 mellette, géppel, megnyitom a 325-re. Lezárom. Elfogadtuk. 21-20 ellenében. 326 mellette, ellene. Géppel nézzük meg a 326-ost, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 327 mellette, Nézzük meg géppel, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 328. Mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Aladár kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette. A B kompromisszumot ellenőrző géppel megnyitottam. Lezárom. Elvetettük. Hármas módosító mellette. Nézzük meg a hármast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Így aztán ötösről is szavazunk mellette ellene tartózkodó. elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodó. elvetettük. 23 mellette ellene tartózkodó. elvetettük. 24 mellette ellene tart. 24-es ellenőrző géppel megnyitom rá a szavazást. Lezárom elvetettük. 25 mellette. Géppel 25-öst megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 26 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. 27-es módosító mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 28 mellette, ellene nézzük meg géppel a 28-ast, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 29 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 30 nem, 29-es géppel megnyitom. Lezárom. 24-15 ellenében elvetve 30 mellette ellene tartózkodó. Elvetettük 31 mellette, 31-est géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-18 ellenében. Akkor most megyünk egyből a 33-asra, ugye? Nem. 32 mellette, ellene tart. 32-es géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-19 ellenében. 33 a következő mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 34 mellette, 34-est ellenőrző géppel megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 35 mellette, ellene. Nézzük meg a 35-öst, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 36 mellette. 36-os nézzük meg géppel, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 37 mellette. Ellene. Géppel megnyitom. lezárom elvetettük 20-19 ellenében. 38 mellette, ellene. Géppel megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Egyenlő elvetve. 20-20 ellenében. 39 mellette. Géppel megnyitom. Ó, nem, elfogadtuk. csak mellette voltak. Jó bocsánat, lezárom, elfogadtuk, elnézést, 40 mellette, ellene, nézzük meg a 40-es géppel, megnyitom rá. Lezárom. Elvetettük. 23 16 41 mellette, ellene, nézzük meg géppel, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-19 ellenében. 42 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 43 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 44 mellette. Ellene 44-es géppel megnyitom. Lezárom elvetettük. 45 mellette, ellene, nézzük meg a 45-ös géppel, megnyitom. Lezárom. Elvetettük 21-20 ellenében. 46 mellette. Géppel megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-20. 47 mellette. Géppel megnyitom. Lezárom. 20-20 elvetve. Egyes. Mellette. Ellene. Géppel megnyitom. Lezárom. Elvetve. Kettes. Mellette. Ellene. Géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négy. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Kilenc mellette ellene tartózkodók elvetve, 266 mellette ellene tartózkodók elvetve, 267 mellette ellene. Géppel megnyitom a 267-re. Lezárom. Elvetettük 24-20 ellenében. Most jön a frakciók kérésére. Nagyon rövid szünetet tartok hogy elemezhessék a szavazás eredményét a zárszavazás előtt, mert elég bonyolult a dolog menete, nagyon sok kompromisszumot elutasítottak, úgyhogy egy kis szünetet tartok. Kedves kollégák, kérem, hogy folytassuk el, tehát fejezzük be a szavazást. A paradoxon az, hogy kevesebbet az inkoherencia, mint vártuk volna, de ebben a frakciók eldöntik. Tehát, most szavazunk a jelentéstervezet módosított szövegéről, megnyitom a szavazást. Név szerint fogunk szavazni. Still two colleagues to vote. Még két kollégát várunk. Lezárom. Elvetettük 22-20 ellenében. Van de Klára úr, köszönöm elnök úr, hogy megadja a szót. Szeretnék kifejezni sajnálatomat a szavazás eredménye felett. Sosem jó, hogy az Ekon nem tud elfogadni egy fontos jelentést, mint a mai, ám szeretném hangsúlyozni, hogy a folyamat során mindig jó hiszeműen működtük együtt a jelentéstevővel, és továbbra is szeretnénk tovább tárgyalni a plenárisra felkészülve egy kompromisszum irányában. Köszönöm. Van-e még hozzászólás? Jelentéstevő szeretne mondani valamit? Röviden. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy tovább tárgyalhatunk majd, de számunkra mindemellett csalódás volt, hogy ez a jelentés sokkal több kihatással van arra, ami a dokumentum tárgyalása során mérlegelésre került. Számunkra, akiknek fontos az európai projekt, érdemes még egyszer elgondolkozni ezen. Ennyit akartam mondani. Mindenkire igaz ez ebben a teremben. Köszönöm. Okay, of course we will persze eljárás jogi szempontból mérlegelnünk kell, mik a következő lépések. Negatív az önmagában, hogy nem került elfogadásra a jelentés, és tájékoztatjuk majd önöket arról döntésről, ami a további menetét érinti majd ennek a témának. Jön tovább. Tessék. This is just a, a little comment uh, uh to... Egy kis megjegyzést tennék ezzel a jelentéssel kapcsolatban, illetve ez egy vélemény. Ugye a Juriban lehet még egyszer átgondolni, eh, tehát eh, meglátjuk majd, hogy mit teszünk. Mindenképpen befolyásolni tudjuk majd a vezetőbizottságot, mert abban a jelentésben is sok eh, intézni való még van még. Remélem, hogy mindenki itt most eh, azzal áll neki, hogy befolyásolni akarjuk a júri bizottságot eh, e, ebben a jelentésben. Köszönöm. Ugye most az új szövegről van szó, igen. Tehát arról, amiről most fogunk szavazni. Pervans Berez következik azt gondolom, hogy András eh, a sorok között azt akarja mondani, hogy eh, ugye az EPP egy eh, kívótot vezetett be egy kompromisszummal kapcsolatban, az F kompromisszumról van szó, és amennyiben ez átmegy, akkor valóban a Juri Bizottságnak egy olyan véleményt adunk, amely az EPP és Júri Bizottsági állásponttal szembe megy. Tehát el akarom csak magyarázni, miről van szó. Itt általában mindenki azon van, hogy a pénzmosás ellen fellépjünk. Itt azonban arról van szó, hogy a mikrovállalkozásokat kivonjuk a safeguardok -ok hatóköréből akkor, amikor átalakulások, egyesülések vagy szétválások történnek, miközben tudjuk, hogy a mikrovállalkozásokat is érinti ez a shell company probléma, és éppen ezért nem tudjuk őket kivonni lehet, hogy az EPP számára ez egy kulcsszavazás lesz, de számunkra is egyébként, csak másik irányból. Tehát én ezért is kérem, kérek mindenkit, hogy legyen figyelemmel a saját felelősségére. So, now... Köszönöm. Akkor elkezdjük a szavazást. A kompromisszum következik mellette, ellene ellenőrizzük. A kompromisszum. What is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 195-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 196 mellette ellene tartózkodók elutasítva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük C A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 21-20 arányban. 206-os módosító mellette ellene ellenőrizzük a 206-ost, megnyitom a szavazást. 206 elfogadtuk 22-19 arányban, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E kompromisszum szóbeli módosítással András Schwab részéről, ezt akkor szavazásra bocsátjuk meg, mellette ellene tartózkodók, szerintem ezt leszavaztuk, ha akarják ellenőrizhetjük, megnyitom a szavazást. lezárom, elutasítva valóban. E kompromisszum következik a szóbeli módosító nélkül mellette ellene e kompromisszum. Az e kompromisszumról szavazunk, és akkor most ellenőrizzük is. Yeah, okay. Good. Uh, so, uh, vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. F kompromisszum szóbeli módosítóval. András Schwab részéről mellette ellene ellenőrizzük. Szerintem leszavaztuk, de bezárom. Ezt elfogadtuk. 24-19 arányban. Mehetünk tovább. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 276 mellette ellene ellenőrizzük 276. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2019, 277 mellette, 277 ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 21-20 arányban 278 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 779 mellette ellene ellenőrizzük 279 megnyitom. Lezárom, elfogadtuk 21-20 arányban, 280 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 281 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 282 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 283 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 284 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 285 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 286 mellette ellene tar- ellenőrizzük 286-ot. Lezárom, elutasítottuk 19-23 arányban, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 289 mellette ellene ellenőrizzük 289, megnyitom. Lezárom, leszavaztuk. 22-20 arányban, 290 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 291 mellette. Ellenőrizzük 291-et, megnyitom a szavazást. Lezárom 22-20 arányba elutasítva, 292 mellette ellene. Ellenőrizzük 292-t, megnyitom. Lezárom ez 20-20 elutasítva, 293 mellette, illetve ellenőrizzük már is, megnyitom. Lezárom, elutasítva 22-20 arányban, 294 mellette, ellene, ta, ellenőrizzük, Valószínűleg ugyanaz lesz a többség, de elég szoros, nézzük meg inkább. Lezárom a szavazást. 20-20-as döntetlen, de ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Kettő, nem, az csak nyelvi módosítás. 295 mégis szavazni kell róla mellette, ellene, ellenőrizzük 295. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 296 mellette. Ellenőrizzük 296-ot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez 20-20, ami azt jelenti, hogy elutasítottuk 297 mellette. Ellene ellenőrizzük a 297-et, megnyitom. Lezárom 21-20-ra elutasítottuk, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 72-es mellette ellene ta, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 72-es. lezárom, elutasítva, 19-21 eh, arányban 3-28 mellette, ellene ellenőrizzük a 3-28-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-20, elutasítva. 3-29 mellette, ellene ellenőrizzük 329-et. Lezárom. Elutasítva, 330 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 331 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 332 mellette ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. N kompromisszum szóbeli módosítóval András Schwab részéről, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 347-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 348 mellette ellene tartózkodók elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, S kompromisszum szóbeli módosítóval András Schwab részéről mellette ellene tartózkodók elutasítva, tehát szavaznunk kell a szóbeli módosító nélküli es kompromisszumról mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 365 mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 375 mellette ellene tartózkodók, elnézést, 374 mellett elnézést mondja az elnök, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 375 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 376 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 377 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 378 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 379 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 380 mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 22-20 arányban 90-es mellette ellene, 90-es mellette ellene, ellenőrizzük 90-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-22 arányban elutasítva, 381 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 382 mellette, ellene, ellenőrizzük, 382, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 22-18 arányban U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 389 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk utasítva, 390 mellette ellene, ellenőrizzük 390-est, megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva 22-20 arányban, 391 mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. lezárom. Ez 20-20-as eh, döntetlen, ami azt jelenti, hogy elutasítva. W kompromisszum mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. 3 96 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva, X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, YA kompromisszum mellette ellene tartoz, ellenőrizzük YA kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva 21-20 arányban. Van egy alternatív YA kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, itt egy alternatív YA kompromisszum Megnyitom. Lezárom. Ezt megszavaztuk 22-19 arányban. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 412 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 413 mellette, 413 mellette ellene tartózkodók elutasítva, AA kompromisszum szóbeli módosítóval András Schwab részéről mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt igen, az AA kompromisszumról kell szavazni a szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AB kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellenet, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 451-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottak 452 mellette ellen tartózkodók elutasítva, 453 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 454 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 455 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 456 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 457 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 458 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 459 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 460 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 461 mellette ellene tartózkodók elutasítva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 464 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 465 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AF kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AG kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 485-ös módosító mellette ellene ellenőrizzük a 485-öst, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 20-19 arányban, tehát a 486-os jön mellette, ellene tartózkodók elutasítva, AH, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AHA kompromisszum mellette ellene tartózkodó, Bocsánat, van egy szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AI kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AJ kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene ellenőrizzük 98-as, megnyitom. Vote is closed. Adopted. Zárom. 99 mellette ellenőrizzük 99-est. Eh, Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 20-19. Százas módosító mellette ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 2019 101-es mellette, 101-es megnyitom. Vote is closed. Lezárom szavazást, elfogadtuk 20-19 arányban, 102-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 102-est. lezárom 20-19 arányban. AK kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 105-ös módosító mellette ellene tart, ellenőrizzük, 105 ös megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 20-20 elutasítva, AL kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110-es módosító mellette ellenőrizzük, 110-est ellenőrizzük. Vote is closed. Lezár, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-19 arányban. AM kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 mellette ellenőrizzük 113-ast, megnyitom. Notice closed. Lezárom. E, döntetlen elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es mellette ellenőrizzük a 7-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom 20-20 elutasítva, 115-ös megnyitom, illetve géppel ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 20-19. AN kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AO kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük. AO megnyitom a szavazást. Well is Lezárom. Elutasítva. Sz 120-as és 9-es, eh, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 121-es módosító mm, eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 122 mellette ellene ellenőrizzük 122-est. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. ...123 mellette ellenőrizzük a 123-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-19 elutasítva 124 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 125 mellette ellenőrizzük a 125-öst, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 119-21 arányban elutasítva 126 ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 22-17, 127 mellette ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást 127-esről. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk, 20-19 arányba, 128 mellette, ellene, ellenőrizzük 128-ast, megnyitom. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk, 20-19 arányban, 129 mellette, ellenőrizzük, 129. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva 130 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 131 mellette. Ellenőrizzük a 131-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 132 mellette, illetve már is mehet a gépi, megnyitom. You have, you have written a novel, Sven, of recital. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. AP kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, AQ kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 138 kiesik, AR kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 142 mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 20-19 arányban 123, 143 ellenőrizzük. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 20-18 arányba 144 mellette. Ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 145 mellette. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 19-19 elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 148 mellette ellenőrizzük 148-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed lezárom. Elutasítva, 20-19 arányban, 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 150 mellette ellenőrizzük, 150 megnyitom. Vote is closed. Lezárom elfogadtuk, 22-17 arányban 151 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ugyanez a ugyanaz a személy két ugyanolyan módosítót nyújtott be? Na, ilyet még nem láttam, de mindegy. Ezt visszavonták a következőt. ...155, mellette ellene, e, meg, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Elnézést. AS kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 159 mellette tartózkodók elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 163 mellette el, szá, bocsánat, 161 mellett eh, ellenőrizzük. The vote is closed. A draw rejected. 19-19 elutasítva, 162 mellette ellenőrizzük rögtön, 162-est. Vote is closed. Lezártam, elutasítva 19-18 arányban. 163 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 164 mellette ellene tartaszkodók elutasítva, 165 mellett ellenőrizzük is, 165-ös megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 166-ot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva szavazat egyenlőség mellett 167 mellette, ellene, ellenőrizzük a 167-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ez is szavazat egyenlőség elvesztették a többségüket. A T kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 173 mellette 173-as rögtön ellenőrizzük is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 177 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 178. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-18 ellenében elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A U kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 183 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 184. Me- megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette 20 ellenne elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187 mellett, rögtön meg is nyitom a szavazást, 187, nagyjából anticipálható a többség, elutasítva szavazat egyenlőség mellett, 185 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, illetve rosszul szavaztunk, 185-öt mondott az elnök, de nem ott tartunk, 188 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 189 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 190 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene eh, tartózkodás elutasítva, a V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most a bizottsági javaslatról, módosított bizottsági javaslatról, nem? Felfüggesztjük az ülést egy pár percre. Alex, take seat, please. Take seat. You are going to vote now. Every colleague now has, is ready. Okay, so... Jó, akkor most szavazunk a módosított bizottsági javaslatról. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 a mellette egy ellene két tartózkodás, akkor ezzel elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Sven, tessék! Cseh. Köszönöm szépen, elnök úr, mivel a bizottsági eljárásban elég hosszúak a határidejük, a nap, illetve nagyon késünk a napi rendel, az utolsó napirendi ponttal kapcsolatban, mivel ez a zöldeké, én azt javaslom, hogy ezt tegyük át egy másik ülésre, és akkor ezzel egy kis időt nyernénk. Kedves elnök úr, kérdezem, hogy ezt el tudja fogadni, és a tolmácsok felé is ez egy gesztus, illetve az árnyék jelentéstevőktől kérdezem. So now we go on with the agenda, we try to be quick. Uh... Jó, igyekszünk, igyekszünk, a bizottság is itt van. Nincs olyan sok minden a napi renden, mondja az elnök. Nagyon szigorú leszek mindenkivel a hozzászólási időket illetően. 9-es alacsony széndiokszid kibocsátások, beruházások, referenciamutatói és a kedvező szénlábnyomó beruházások, referenciamutatói. Néna Gil. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos témáról van szó, úgyhogy egy kis nyugalmat, ha kérhetek, és csendet. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió nagy beruházási kihívások előtt áll, ami azt illeti, hogy el kell érnünk a klíma célkitűzéseket 2030-ra. További 180 milliárdnyi beruházásra van szükség évente az energia és a klímaágazatban, ezt azonban nem tudjuk csak a közfinanszírozással elérni, ezen kívül a magángazdaság erőfeszítésére is szükség van, a magánágazat erőfeszítésére. Üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát az alacsony szénkibocsátású referenciaértékekkel kapcsolatban. A fenntartható pénzügyi rendszer felé tett lépésként. És emellett az indexszolgáltatóknak a feladata, hogy széles körű indexeket, pénzügyi referencia mutatókat dolgozzanak ki, amelyek a e, klímaváltozási, éghajlati e, e, témákra is koncentrálnak. Egyetértek az Európai Bizottság értékelésével arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi referencia mutatók nagyon fontos meghatározói a globális pénzügyi piatoknak, nagyon sokan e, ezekre támaszkodnak, hogy a portfólió allokációt és a pénzügyi termékek értékelését elvégezzék. Mindazonáltal a pénzügyi ágazat a többi e, gazdasági ágazathoz képest e, elmarad mert a pénzügyi mutatóknak nagyon kis része ESG, tehát környezeti társadalmi és irányítási szempontok szerint is értékelt mutató. A magas szintű szakértői munkacsoport szerint a jelenlegi pénzügyi referencia mutatók a rövid távú gondolkodást részesítik előnyben, és nem a hosszú távú és a fenntarthatóságra törekvést. És ez kockázat, és nem szabad a status quo mellett kitartani, és olyan eszközökbe befektetni, amelyek nem felelnek meg a hosszú távú befektetési célkitűzéseknek. Ez egy fontos probléma, amivel most szembenézünk a jelentésben is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a jogalkotó itt fellépjen magas eh, ambíciós szinttel, és az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentésével eh, együtt, amely a fenntartató finanszírozásra szól, ezt a lépést megtegyük. Legyünk realisztikusak, rugalmasak és nyitottak az technológiai innováció irányába, és ezzel egy időben én azt gondolom, hogy a pénzügyi ágazatnak világos eh, és jogbiztonságot kell eh, nyújtani az irányról. Számomra nagyon teljesen világos, hogy a klíma célokat el kell érnünk, amelyeket mi magunk határoztunk meg, és egyéb Európai Uniós jogszabályokban elfogadott ambícióval következetesnek kell lenni. Itt az ETS rendszerre gondolok, a képjárművek kibocsátására, illetve az épületekre vonatkozó szabályozásokra. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a befektetők ne, őket ne vezessék félre azzal, hogy zöldnek neveznek egy-egy pénzügyi terméket, amelyek egyébként nem is zöldek, tehát itt a zöldre festés kockázata merül fel a fenntarthatósági elemet mainstreamelni kell a teljes pénzügyi referencia mutató meghatározásba. E, ezért nagyon fontos, hogy a pénzügyi referencia mutatók a Párizsi eh, Egyezménynek megfelelő eh, mutatókat határozzanak meg, eh, illetve más Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő mutatókat. Ez a metodológia standardizálása is fontos. Az Európai Bizottságnak delegált jogi aktus formájában kellene ezt kidolgozni és közzétenni ezen szabályok illetve lépése től számítva két éven belül. A beruházók számára nagyon fontos, befektetők számára fontos, hogy világos és összehasonlítható információt kapjanak, és ezért azt szeretnénk, hogyha a e, pénzügyi referencia mutatókat kidolgozók, az, tehát az index szolgáltatók világosan határozzák meg, hogy az adott részükről kidolgozott pénzügyi referencia mutatók milyen hatással vannak a klímára, és mennyiben felelnek meg a párizsi rendszernek. Egyesek azt gondolhatják, hogy ez túlságosan radikális vagy kicsinyes, mert azt mondják, hogy nincsen elég támogatható befektetési eszköz. Nina, egy pillanat, illetve azt kérem, hogy zárja le a hozzászólását. Igen, igen, igen, összefoglalom. Én azt gondolom, hogy van itt egy átmeneti átállási időszak, és azt gondolom, hogy sok ágazat gyorsan változik, átalakul, úgyhogy ez elvárható mindenkitől, és itt most erre még visszatérhetünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Néppárt következik. Ülő. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök Szender asszony, elnök úr, ezt a javaslatot és a jelentéstevőnek is a munkáját Több ágazat már a zöldebb átállást, a zöld átállást zászlajára tűzte, úgyhogy itt az idő, hogy a pénzügyi ágazatot is mobilizáljuk. Ezek a zöld indexek az elmúlt években kezdtek kialakulni, azonban ezekre eddig nem vonatkozott közös kerete. Ezek az indexek pontos és megbízható képet adnak a gazdaságról, hogy jobban lehessen értelmezni a befektetési lehetőségeket, és egy erre vonatkozó keretet kell kidolgozni, ezt javasolja az Európai Bizottság is. Ez a megközelítés két típusú indexet Eh, javasol a Bad Carbon és a Carbon Positive eh, Indexet, ez jó irányba megy, eh, hiszen a beruházók és befektetők elvárásait is tükrözi. Ami a definíciót illeti, talán fontos lenne világosabban fogalmazni, annak érdekében, hogy a zöldre festést elkerüljük. Ami a jelentéstevő javaslatát illeti, a jelentéstevő azt javasolja, hogy 2022-ig, ahogy, is mond, ahogy mondta is, az összes referencia vagy mutató karbon pozitív legyen. Hát nekem ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, ez szerintem túl radikális és nehezen megvalósítható. Igaz, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek megfelelnek a párizsi célkitűzéseknek, és az ő számuk növekedni fog, ez világos, de most még egyelőre hát korlátozott ez a szám, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesznek képesek karbon pozitív referencia mutatókat kidolgozni, hogyha nincsen más, vagy nincs több vállalkozás, amelyik tiszteletben tartja ezeket a feltételeket. Azt hiszem, hogy nem szabad csak a legzöldebb vállalkozásokat célozni, mert ez nagyon leszűkíti a beruházási lehetőségeket, befektetési lehetőségeket, és szerintem mindent meg kell tenni a vállalatoknak is. Ami a metodológiát illeti, elengedhetetlennek tűnik számomra a nagyobb átláthatóság elvárása, előírása, és olyan szabályokra van szükség, amely ezeket a metodológiák, ezt a metodológiát pontosan előírja, de elég rugalmasságot hagy az innovációnak is végül. Nagyon fontos számomra, az, azt hangsúlyozni, hogy ambiciózusnak és pragmatikusnak kell lennünk egyszerre, a a fenntartható gazdaságra való átállás hosszú út, mutat eh, jelent, ambiciózusnak, de realistának is kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm. Sander Lundes a konzervatívok részéről. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kollégám, ő nem tud eljönni a mai vitára. Felolvasom a nyilatkozatát. Üdvözöljük több elemét a jelentéstevő tervezetének fontos, hogy belátjuk, hogy a zöld mosás problémáját beismerjük, és a, a társadalmi és kormányzati tényezők, mások a tényezők, ezek jó dolgok a jelentésben. Ugyanakkor nem győz meg minket több módosító, és úgy gondoljuk, ezek negatív hatással lehetnek az általános célra, ami a pontos, eredményes és széles körben használt benchmarkok bevezetése volna. Első, szeretnénk, ha jelentős tevő világosra tenni a 30-as módosítóban való álláspontját, mert Kay Swinburne-nek fontos fenntartásai vannak felett, hogy minden benchmark az időszaktól függetlenül pozitív legyen, ez nem szolgálja a zöld gazdaságra át, fokozatos áttérést. Kének komoly fenntartása vannak a 18-as módosítóval kapcsolatban, úgy érzi, összekeveri a versenyt a benchmark ágazatban meg a benchmark kiadói díjjal. Ezt a díjat már hosszan megvitattuk. Tudnilik, a legutóbbi tárgyalások során a fő benchmark ö, szabályozás tárgyában K úgy érzi, nem kéne újra megnyitni ezt a vitát ebben a témadom széban. Ezen túl pedig a, a megfogalmazást, a, a felülvizsgálat megfogalmazását illetően is aggályai vannak a tényleges költség alap tárgyában. Számunkra kicsit ellenmond ez a díj alapfogalmának, a költség alap. Hármas. Általában véve, ahogy a néppárti kollega említette, a konzervatív frakció is azt szeretné, hogy egy kis rugalmasabb módszertan érvényesülne e benchmarkok létrehozása tekintetében, hogy ez egy opcionális termék, ez a párizsi klímacélokhoz is kapcsolódó. Persze tudjuk, értjük, hogy fontos megállapodás ez, mi is úgy gondoljuk, hogy a bizottságot is érinti ez, és de a túl szigorú összekapcsolódás a két témának egy túl rugalmatlan keretet hozna létre. Standardizált módszertanra van szükség, a szén kibocsátása és szén megtakarítás mérésére. Ebben két kicsit körültekintő, mert ha mindenkire ugyanazt ráhúzandó, ugyanaz a méret, elv itt nem jó. A források, módszertanok a szén lenyomatot is kell, hogy lábnyomot is kell mérjék, és más dolgokat is. Végül K üdvözli a, a 9-es és 14-es módosítóban érvényesülő módszertant, ahol a jelentéstevő rámutat arra, hogy a jelentések a kibocsátások figyelembevételének mértékét is kell, hogy tükrözzék, és ez meg kell legyen a jogszabályban. Ké várja az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyékelődókkal a téma terében. Köszönöm. Köszönöm az Alde nevében. Köszönöm, kollégák, kedves Jill, köszönöm a jelentéstervezetet, örömmel látom, hogy osztod azt a meglátásunkat, hogy a fenntartható átállás a fenntartó pénzügyeket is megkívánja ez a meglátásunk. Ám van néhány fenntartásom a szövegről kapcsolatban. A benchmarkok világa épp olyan bonyolult, mint amennyire fontos a piacok működésében. Enélkül nagyon sok pénzügyi szolgáltatás, amelyet ma kínálunk, sokkal drágább volna, vagy akár nem is létezne. Ezért nagyon körültöként kell szabályoznunk ezeket. A legtöbb munka, a munka nagy részét már a benchmark rendeletben elvégeztük. A bizottság itt arra törekszik, hogy úgymond egyfajta jóváhagyási pecsétet határozzon meg, hogy egy-egy termék ö, alacsony szénkibocsátás szolgálás, akkor hát rásegítsen. Ez jó módszertan, ez jó elv, és ezért kell tovább menni. Ám az be kell látni, hogy bizonyos dolgokat tisztázni kéne például az, a jogszabály opcionális elvét. Ezen túl pedig lényegi fontosságú az, hogy helyet hagyjunk, teret hagyjunk a különféle módszertanoknak. Hiszen azt mindenképpen el akarjuk kerülni, hogy az innovációt megfolytsuk, ez a fenntartható célok elérése ellen hatna, kedves kollégák. A következő hetekben várom azt, hogy együtt dolgozzunk, egy olyan kiegyensúlyt találjunk a konzisztencia, átláthatóság, rugalmasság között amelyek mint az innovációt kell támogassák. Köszönöm. Thank you, uh, for the... Köszönöm a zöldek nevében. Morris Scott Gate. Köszönöm. Elnök, ez a javaslat egy csomag része, amit a bizottság dolgozott ki. A nyilvános átételi rész mindjárt következik, ez pedig a fenntarthatósági klíma, hát nisben van a benchmarkok körében. Általában ugye arra törekszünk, hogy a bizottság ambícióját fokozzuk, most azt mondjuk, ez egy jó első lépés, mielőtt szélesebb körű fenntartatossági benchmarkot határozunk meg. Nem vagyok el, olyan elégedett ezzel a javaslattal, mint a disclosure javaslattal, mert vannak benne ellenmondások szerintem, és remélem, hogy a parlament képes lesz ezeket ö, kiszűrni és megerősíteni a trialógus előtt még a szöveget. Nina elkezdte ezt a munkát, ez jó, várom az árnyékra adó üléseket, hogy tovább vigyük, erősítsük a szöveget ebben az irányban. A legvilágosabb javítható terület a pozitív karbon benchmark, ugye, ami egyfajta oximoron, hiszen a, kar, a széndiokszid semmiképpen sem pozitív, miközben csökkenteni akarjuk a klímaváltozás elleni harcban. Nevezzük át átmeneti benchmarknak szerintem, egyfajta dinamizmus vinne a rendszerbe, és segítene abban, hogy egy, ahelyett, hogy egy zöld nist hoznák létre, segítenénk a vállalatokat, hogy az 1,5 Celsius fokú Párizsi megállapodás felé menjenek, és éves megtakarításokat tudjanak elkönyvelni a karbonkibocsátásban. Ebben a szellemben várjuk az elnyékadókolva együttműködést. Annak is őrülök, hogy Kate Swinburne a konzervatív árnyék előadó ebben a témában, mert segít majd előbenket abban, hogy irányban maradjon az átfogó benchmark rendelettel mindez, hiszen van egy kockázat, hogy a bizottság túlszabályoz ezzel a javaslattal, túl fontos szerepet kíván betölteni, meghatározza minden részletét annak, hogy a vállalatok mit tegyenek az indexbe, holott itt inkább egyfajta engedélyeztetési eljárás van a szükség, hogy a magánszektor tudja eldönteni, hogy az index hogy fessen, a bizottság meg eldönti, hogy vajon elég -e ez a kritériumokhoz. Remélem tehát, hogy a bizottság szerepkörét korlátozni tudjuk, ne írja elő a módszertant, hanem csak a jóváhagyási módszertanra szorítkozzék a munkája. Szerintem a bizottság erre törekedett alapvetően. Végül a jogszabályalkotási folyamatot meg kéne változtatni, a delegált jogi aktusra korlátoznánk a módszertan tekintetében különösen, és azt javasolnánk, hogy szorosan kapcsolódjon mindez a benchmark rendelet egészéhez. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nem látom a GUE-t, a GUE árnyék jelentéstevőt, sem az INF e részéről nem látok senkit. Pitekainen asszony, spontán hozzászólás. Köszönöm szépen. Egy percet szeretnék igénybe venni a referenciértékekkel kapcsolatban. A saját kezdeményezésű jelentés nagy támogatást kapott arra, hogy az iránymutatók dimenzióját kiszélesítsük, vagy horizontját kiszélesítsük, a gazdasági elszámolási gyakorlat mellett itt lennének ezek a fontos fő indikátorok, Eh, amelyek a fenntarthatóságot jelölik, víz felhasználás, egyéb eh, alapanyagok felhasználása, kibocsátások figyelembevétele, eh, műanyag, stb. Ezek a fő iránymutatók. Nem csak a klímára kell koncentrálnunk azonban, mert mi történik a pálmaolaj esetében például, ez úgy tűnik, mintha ez jól néznek ki, jól néz ki a pálmaolaj használata a, a klíma tekintetében, de nagyon rossz a biodiverzitás tekintetében, tehát nem szabad egy sínen elindulni, és csak a klímát figyelembe venni. Ezen a területen nagyjából hasonló a megközelítésünk az árnyék Azt szeretném, hogyha ezek a rendeletek következetesek lennek, és a referenciamutatók, vagy a benchmarkok mindig az összes referenciára kell, hogy utaljanak, fenntarthatóak kell, hogy legyenek, klímabarátak kell, hogy legyenek, és kiegyensúlyozottan kell ezt kalkulálni, és egy kicsit nagyobb rugalmasságot lehet adni, de ez a no harm elv valósuljon meg, ne, jó, lehet, hogy pozitív hatása van a klímára, de ne legyen az a hátulutója, vagy a, vagy a mellékhatása, hogy a biodiverzitásra meg rossz hatása van. Összességében én annyit mondanék, hogy nem kell külön az alacsony székkibocsátású benchmarkokat külön venni, minden benchmarknál figyelembe kell venni az alapanyag felhasználást vagy energiafelhasználást, és pozitív nettó környezeti hatással kell, hogy rendelkezzenek ezek. Köszönöm szépen. Karolina Tjergál következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm eh, Ninának a jelentését. Én a benchmark rendelet kettes szint jelentéstevőjének, jelentéstevője voltam ami a 2020-as, 2020-tól kezdve a benchmarkok szabályozás alá tartoznak az Európai Unióban, ez számomra ez nagy előrelépés a pénzügyi stabilitás és az átláthatóság irányába. Én a bizottság ambícióját nagyra értékelem, hogy javítsa az alacsony szénkibocsátású benchmarkok keretét. Együtt szeretnék működni az ADA kollégákkal azért, hogy a rendeletet javítsuk, átlátható és piacorientált legyen, de emellett néhány módosítást újra be fogok nyújtani, amelyeket már eh, a felülvizsgálat keretében benyújtottam. A lényeg az, hogy a kritikus benchmarkokról van szó. A legtöbben tudják, hogy a 2020-as a határidőt nem fogjuk elérni, az Európai Bizottság itt van, ezt látom, és remélem, hogy egy kicsit kitérhetnek, ki tudnak térni erre, és meg vagyok győződve arról, hogy a két éves hosszabb átmeneti időszak a kritikus benchmarkokra vonatkozóan jobban megfelel az zökkenőmentesebb átállásnak. Köszönöm szépen. Igen, itt van a bizottság, mondja az elnök, tessék. Köszönöm szépen. E, ami az utolsó pontot illeti, ezt az átmeneti időszakot a kritikus benchmarkokra vonatkozóan és az kamatszint benchmarkokra vonatkozóan, ez létezik, ez két évvel esetleg meg kell bővít, meg kell hosszabbítani, tehát egyes benchmarkok használata folytatódhat engedélyezés nélkül egy bizonyos ideig, ami az ECG e, e és a munkacsoport munkáját illeti, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Új alternatív referenciértékek felbukkanására sor kerülhet, amit elfogadhat a piac, és az új alternatív rátákat figyelembe kell venni, ezt támogatjuk, ami a terminológiai konfúziót illeti a pozitív carbon impact és a low carbon benchmarkokat illetően. A low carbon, lehet, hogy ebbe világosabban kellene fogalmazni, a low carbon az a zöld, és a positive carbon impact pedig a legzöldebb. A positive carbon impact ez azt jelenti, hogy több szénkibocsátást vonunk ki a rendszerből, mint amennyit okozunk azzal, hogy azt a terméket létrehozzuk. Tehát nem csak csökkenti a szénlenyomatot, hanem még a egy alternatív módnál is jobban csökkenti. Eh, tehát a Green Tech benchmarknak nevezhetnénk ezt a pozitív carbon eh, eh, kibocsátást. Köszönöm szépen, jelentéstevő, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásokat, nagyra értékelem ezt és tudom, hogy szorosan együtt kell működnünk, együtt kell dolgoznunk az árnyékjelentéstevő ülésen és az ár- jövő héten, hogy a felvetett témákat megoldjuk. Nem fogok reagálni minden megjegyzésre, mert nincs olyan sok időnk. Az árnyék jelentéstevő ülés úgyis le, jövő héten kedden lesz már, de hadd foglaljam össze azt, hogy az Európai Parlament és a mi bizottságunk jó, eh, pozitív eh, tapasztalatokra eh, tekint vissza, nagyon sok ágazatot sikerült már átalakítani, és nem hagyjuk a piacra egyedül ezt az átalakulást. Fontos tehát, hogy valamilyen pozitív együttműködési formát találjunk. Tudom, hogy korábban az impar mindig sikeresen válaszolt a kihívásokra. Az itt felvetett kérdéseket az árnyékjelentéstevői ülésen majd tovább mélyítjük. Jó, köszönöm. Október 21-én lesz a módosító benyújtásnak határa, 22-én tárgyaljuk, szavazunk decemberben. Köszönöm, megyünk tovább a következő pontra, ami ugyanek a csomagnak a része, a fenntartató befektetés és fenntartató kockázat. Paul Tang az előadó Négy percet van, Pól, parancsolj. Azt hittem öt perc, elnök úr. Nem, négy. Hát, ha kapok pár percet, a önmagában nagy öröm. Tehát a munka, amelyet ma megvitathandók vagyunk, épített a saját kezdeményes jelentésre, amelyet a parlament még májusban fogadott el, és ebben a jelentésben uh, Molly Scott volt a jelentőstevő, a cél az volt, és maradt is, hogy a fenntartható finanszírozás mainstreamingben jelenjen meg a pénzügyi intézményekben. Vannak ugyan törekvések, de ezt mondottam, minden szakpolitikában mainstreaming meg kell jelenni. A serkezem és jelentésben, ahogy már elmondtam, szélesíteni akartuk a hatályt, a tőkepiacokon túl a bankokat is belefoglalni, és nem csak a nyilvánosságértételt, hanem a gondosság kötelezettségét nem csak az ügyfelekért, hanem általában az emberiségért, a, a bolygóért. Ezért vettük be ezeket. Ez van a, a bevezető, mint mondottam, a saját kezdeményezési jelentésre támaszkodva és a parlamenti megállapodásra támaszkodva, és az árnyékelődői ülés nagyon érdekes volt, és konstruktív is. Épp ezért tudunk építeni erre a jelentésre. A jelentés magában 45 módosító volt, van, üdvözlöm a 85-öst, McCarthy, és Pitikány jegyzi őket, mert minden pénzügyi terméket vele foglalna, ugye a parlament az, hogy szélesebb hatály és kör hatáskör érvényesüljön, ne legyen kivétel, egyenlő játékszabályok legyenek, és rugalmasságot is megengedjünk mindeközben ezek a módosítók ehhez járulnak hozzá. Font, kulcsfontosság, hogy a bankok is belekerüljenek ebbe. Többen tették be módosítót ez irányban. Kamal 55, Karti 53, 89-es módosító Molly részéről a kicsi és nem bonyolult intézményeket kivenni. 52-es módosító is jó a konzisztencia szempontjából, a CRR, CRDR munkájához igazodva, igazítva ezt a munkát is figyelembe véve azt. Persze, ha van egy jogi szöveg a fenntarthatósági kockázatokról és hatásokról, a pénzügyi szektor azt mondja, rögtön reagál, hogy definiáljátok számunkra ezt, jogbiztonságra van szükség, a hatás tekintetében is nagyon egyszerű követelményez, és ezt azt hiszem, ezt nagyjából osztja, osztják a zöldek által benyújtott módosító 100 111, 113 Goa IPP 150, ami persze némi különbségeket is mutat. A lényege a gondosság a jelentésnek, 128-130-as módosítók is ezt emelik ki, Ramon Tremosa due diligence meg, ö, követelményeket is pontosítana. A díjazás ügyében ugye oda kell tenni a pénzt, ahol szükség van rá, ezért a módosítók a 2011-es holland törvényt követné, amely 50%-át a variábilis díjazásnak a nem pénzügyi célok elérésére jutalmazná a dolgozóknál. A delegált jogi aktusok ügye mindig fontos kérdés, az IOP 1-es és a 2, IOP 2-eshez igazodva voltak hasonló viták, ezt is bele kell menni a vitába, meg annak mikéntjébe, ahogy hogyan határozzuk meg az jobb ügyét, ami föl nagyrészt elsődleges jogszabályokban van, és csak kisebb részben másodlagosokban. Köszönöm, nagyon konstruktívak voltak az eddigi tárgyalások, jövő héten szeretnénk haladni, és fontos is, hogy haladjunk, mert szeretnénk tartani a menetrendet. Az EPP részéről Szirpap Pietikainen következik. Köszönöm. Kicsit az elnökhöz, illetve a koordinátorokhoz intézem ezt valójában három ö, saját kezdeményezésű jelentés van, és érdemes lenne megállapodni, hogy ezeknek ugyanaz legyen az alapjuk, tehát a saját kezdeményezésű jelentéseknél, és nem ne legyenek nagyon különböző megközelítések, mert ez a három jelentés nagyon is összetartozik, és ha nem fésüljük őket össze, azok szét fognak húzni. Ez alapvetően egy technikai jellegű megjegyzés volt teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a saját kezdeményezésű jelentésre kell támaszkodnunk, ami ebben az esetben három jelentést jelent. E, nagy, széles kontext, konszenzust kell kialakítani, e, ami azt jelenti, hogy a jelzőszámok azok nem barnák vagy zöldek, hanem gyakorlatilag olyanok, amelyek a hatást mérik a befektetési, illetve beruházási cégeknél. Ez kell, hogy legyen az elvi irány. Ami az elvárt gondosságot illeti, ezen még kell egy kicsit dolgozni. Nyilván e, az eljárásokban meg kell, hogy jelenjen az elvárt gondosság elve, ugyanakkor olyan módon kell azt megfogalmazni, hogy az európai cégek eh, nem kell, hogy kiadják eh, innovációs vagy kereskedelmi titkaikat, azok megmaradhassanak a cégen belül, és a jelentéstétel is magába kell, hogy foglalja a hatást, amit a környezetre vagy a szociális kérdésekre gyakorol a cég. Aztán a hitelintézeteknél azt gondolom, hogy egy átfogó megközelítésre van szükség, már csak azért is, hogy konzekvensek vagyunk a jelentéstételnél, de ami pedig az ösztönzőket illeti, ott a kérdés az, hogy vannak konkrét bankszabályok, amelyekben ez jobban érvényesíthető. Ami a díjazást illeti, szerintem ezt az ambíciót, amit most Poltang itt ismertetett, egyelőre nem tudjuk elérni. Tehát a fenntarthatóság és a javadalmazási politika az nagyon nehezen egyeztethető össze ebbe a jelenté, ebben a jelentésben, vagy egy kompromisszumban ott, tehát előre figyelmeztetek, hogy nagyon eltérőek az álláspontok. Ugyanez igaz a az anexekre, a függelékekre is. Teljesen egyértelmű, hogy a jelzőszámoknál látni kell a kockázatokat, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy tényleg most kell-e nagyon részletesen leírni azt, hogy mit kell mérni. Én nem gondolom, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez lenne a legjobb módja. Tehát én inkább általánosabb szinten tartanám a munkánkat. Aztán vannak még kisebb problémák, definíciós problémák, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a befektetők azok mind egyenlő elbánást élvezhessenek, és a kis és középcégek ne legyenek leterhelve túlzott jelentéstételi kötelezettségekkel. Köszönöm az ECR részéről, nem? Alde Live Virnik következik. Dear Paul, dear colleagues, Kedves Paul, kedves kollégám! Most már mindannyian ismerjük egymás álláspontját a tárgyalásokból, noha néha nagyon távoliak az álláspontok. Én továbbra is azt hiszem, hogy ugyanaz a cél, eh, a fenntartható finanszírozás felé való fenntartható átmenet, amely a fenntartható gazdaságot eh, szolgálja. Ami az összes termékre való kiterjesztést életi, én a, te, én a, kap, a költségek miatt a hozzáadott értéket megkérdőjelezném, és a hatája, amit a bizottság eh, javasol, az eh, szerintem a fenntartható termékeket hátrányba hozza. Ezzel el is érkeztünk a hitelintézetekhez, ami a beruházási tevékenységet illeti. Egyetértek az eh, önnökkel, illetve veled. Ugyanakkor a vállalati hiteleknél van egy olyan probléma, hogy azok nem tartoznak a hatája alá ennek a szabályozásnak. Én leginkább azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel nekünk a nem jogos zöldre festés politikájával kell szembenéznünk, ami szembeszállnunk. A, a másik dolog, ami fontos, hogy ne hozzunk létre jogbizonytalanságot. Ha túl messzire megyünk most, akkor valójában veszélybe sodorjuk ezt az átmenetet, azt az átmenetet, ami rendkívül fontos lenne abból a szempontból, hogy milyen jövőt hagyunk a gyerekeinkre, illetve unokáinkra. Köszönöm. Köszönöm a zöldek részéről, Móli következik. Hadd kezdjem azzal, mennyire örülök annak, hogy látom az álláspontok alakulását a fenntartó pénzügyi és izében, és különösen ebben a konkrét témában. Mióta dolgozom, ezzel megrázott az, hogy az akiket mi képviselünk, mennyire tudják ellenőrizni, hogy hogyan, hogyan fektetik be a pénzüket, megtakarításokat, holott alapvető fontosságú joguk ez, mint ügyfelek, és ez a tudás, ha rendelkezésre hatalmas átállással áll majd a beruházásokban, a jó vállalatokban és nem a káros irányokban mennek majd a megtakarítási befektetések. A Eddig jól tudtuk tájékoztatni egymás az körben egymás álláspontáról, és jól haladunk gyorsan egy olyan javaslatra irányába, amely a trilógusban vállalható. Bár nem értünk még el megállapodást, szeretnénk gratulálni Polnak a, a nagyra törő ö, hatás körbővítése tárgyában két módon hat ez. Egyrészt egy világos zöld nist teremt, amely minden vállalatban, minden szektorban megköveteli, hogy a, a termékeik fenntartóságát nyilvánossá tegyék, és csak azok a termék amelyek alássák a célokat, nem, tart, nem támogatnák azt a fenntartóságot, amelyet az Európai Bizottság napirendje is megkövetel. A jelentéstevő azt is javasolja, hogy a pénzügyi termékek körében is bővítsük a hatályt, belevétve a bankokat is a rendelet hatájára. Mi zöldek támogatjuk ezt, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nagyobb világosságra van szükség arról, mely termékek kerülnek be, és legyünk realisták is a küszöb és a belépési időszak tekintetében a jelentésben haladunk, ám szeretnék néhány pontot kiemelni, amelyre tovább kell gondolkozni, majd még lemenjük a ülés a jövő héten. Mi zöldek úgy gondoljuk helyén való, hogy pénzügyi szabályozóként világos információt adunk a nem fenntartott beruházásokból adódó kockázatok tekintetében, és az ügyfelek kell, hogy értsék a befektetési döntéseik milyen fenntartóságok kihatósabb vannak. Ennek két célja kell legyen a kettő kicsit összekeveredik, és ez a parlament eh, tárgyalási pozícióját nehezebbé teszi, tehát szét kell választani. Másrészt örömmel fogadnánk, hogy a CRDCR eh, jelenlegi javaslata néhány korlátozott fenntartósági jelentés is magában foglalna, és ez a, jel ez a jelentés ahhoz igazodna, a kettő konzisztens volna ambíciában is. Jó, hogyha a parlament ambiciózus álláspontot alakít ki, és úgy kezdünk a trilógusba, hogy azt reméljük a tanács vállalja a ráesi feladatot, és az európai állampolgárok érdekeit képviseli. So we uh, have Alfred Sand. Jó, Alfred Sant, a KCDI spontán hozzászólásban. Köszönöm szépen, elnök úr, két dolog. A javaslat hatájának kibővítése egyrészt, a másik pedig a elvárható gondosság elvének alkalmazása. Én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen a pénzügyi piac részvévőinek szükségleteit ki kell elégíteni, de figyelembe kell venni ezen intézkedések hatását. További terheket vetetnek ezek föl KKV-k számára. Az egy egységes megoldás mindenkire rákényszerítése, ez nem tesz semmit a megújuló energiaforrások érdekében, érdekében, de megnöveli az administratív kiadásokat. Számos tagállam, eh, Málta is, a KKV-kre eh, támaszkodik, eh, és nem olyan szolgáltatásokra, amelyek a bankokhoz tartoznak. Ezért én azt javaslom, hogy a elvárható gondosság alkalmazásának elvét, elvének alkalmazását bizonyos esetekre kell korlátozni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, visszaadom a szót a jelentéstevenek, Pól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégák hozzászólását. Nos, én úgy látom, hogy elég széles körű támogatás volt a saját kezdeményezésű jelentés mellett is, és erre építettünk, aztán tovább a zöldek támogatnak, az áld egy kicsit megosztott, ezért egy kicsit nehezebb a feladatom, de úgy látom, hogy ők is szeretnének átállni, szeretnének egy pozitív interpretációt alkalmazni, és ez a legjobb. Az árnyék jelentéstevő ülést ez nyilván pozitívan befolyásolja majd. Ami a specifikus pontokat illeti, igen, persze van itt bizonyos szintű vita, mert hát teljesen magától értetődik, hogy az elvárható gondosság az kereskedelmi titkokat nem szabad, hogy napvilágra hozza, nem szabad erre kényszeríteni nyilván a vállalkozásokat, ez egyértelmű. Egyetértünk abban az elvben is, hogy a finanszírozási forma nem szabad, hogy ez diktálja az elvárásokat és azt hiszem, hogy ezen az alapon kellene elindulni és konszenzust keresni. És talán ugyanez érvényes a kockázatok definíciójára, meghatározására is. A szöveg most nem határozza meg a kockázatokat, inkább csak azt mondja, hogy a kockázatok jogi, világosan meg kell határozni, és jogi kiszámíthatóság az elengedhetetlen. További lépést, lépéseket kell tenni, még akkor is, hogyha ez eh, a jogszabály már nem érvényes. legyen szó a CEOPÁ-ról, vagy eh, más eh, hatóságokról. A jogi egyértelműség, világosság elengedhetetlen a szövegben, és természetesen ugyanez érvényes a pénzügyi intézetekre. Mollinak igaza van, a fogyasztók számára érthető és világos információt kell biztosítani, hogy ők világos döntést tudjanak hozni ez alapján. Alfred Szent által felvetett kérdés. Pontosan arra koncentrál, amit mi is itt javaslunk, és azt mondtuk, hogy ez nem, nem újdonság. Itt Franciaországban és Hollandiában vannak például elterjedt gyakorlatok, modern gyakorlatok, amelyek elterjedtek bankok, biztosító társaságok részéről. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi intézmények Európa szerte a legjobb gyakorlatokat átvegyék, és világos, hogy időre van szükség az átálláshoz, és ebben az összefüggésben az átállás az nagyon fontos, a bankok nagyon elengedhetetlen szerepet játszanak a KKV-k finanszírozásában. Persze a hozzászólási időm az korlátozott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szavazást. November 5-én lesz a tervek szerint. Én is szeretnék elmondani Szirpa Pitikájnennek, hogy igen, hasznos volna, ha a koordinátorok hozzájárulnának a, külön, a csomag különböző témáihoz, és értékelnék a koherencia egyes ügyeit, és megnéznék, hol vannak olyan témák, amelyeket meg kéne még oldanunk. Persze mindenki önállóan teheti, és aztán szavazni kell majd a bizottságban, de ha van teendő, akkor azt jó lenne látni, és lehetni javítani. mert az alelnök tudnak majd segíteni e munkát elősegítve, illetve könnyebbé téve a következőkben. Most meg megyünk tovább. tervezett az EKB éves jelentéséről. Gabriel Mátó a jelentéstevő. Parancsoljon, a szó. Köszönöm, el, akkor Múlt héten volt az első árnyék előadói ülés a kompromisszumokat kidolgozandó. Bocsát, rossz sorrendbe adtam meg a szót. Én kevertem össze a... Még van egy naprendi pontunk. Versenypolitika. Michael Raymond az előadó. Helyette majd Sven Gigold beszél biztos. Bocsánat, hogy összekevertem a naprendi pontokat. Sven, parancsolj! Én is elnézést kérek. Azt hittem, hogy meggondolta magát, de hát nem. Felolvasom a jelentéstevő nevében a szöveget, Michel Raymond nevében, aki sajnos nem tudta eljönni, és elnézést kér, hogy nem tehette. De várja az együttműködést egy jó kiegyensúlyozott kompromisszum irányában, és biztos vagyok abban, hogy megvitatja majd önökkel a módosítókat is, és a prioritások alapján tovább tudnak menni. Mint tudják, mi zöldek általában támogatjuk az erős versenypolitikai lépéseket a bizottság részéről szerintünk a közös piacnak erős ellenőrzésre van szüksége a verseny szabályok betartatása érdekében, és méltányosokra is. Örülünk annak, hogy a bizottság magára vállalta az adótámogatásokat és pénzügyi államháztartási támogatások ügyét, de úgy gondoljuk, hogy az ezévi versenyjogi jelentés, ugye három prioritás határozott meg alapvetően, és a parlament erősíteni hivatott szavát nem minden, nem az, hogy a gazdaság minden alágára kiterjedően szabályoz, hanem arra koncentrál, ahol a az állampolgárok úgy érzik, hogy a versenypolitikát újra kell egyensúlyozni. Az első kihívás a gazdaság digitalizálásból származik. A digitális technológiák megjelenése új lehetőséget, meg kihívásokat is hoz magával. Az adat a gazdasági hatalom legfőbb hordozója és vektora. A, gaz, a, a vállalatok úgy termelik, úgy készítik a termékeiket, hogy alacsony áron a lehető legtöbb adatot szerezzék be az ügyfeleiktől, és ezáltal egyfajta teljes de facto ellenőrzést szereznek ezek felett az adatokhoz való hozzáférés révén, és ez az innovatív termékekhez való hozzáférést nehezíti ezek a vállalatok. Például sokszor nem méltányos szerződési feltételeket kényszerítenek az ügyfelekre, adatokat gyűjtenek széleskörű engedélyezés alapján olyan fogyasztókét, akik nem tudnak aztán váltani, és ennek komoly halázati hatásai vannak. Tekintettel a mostani konzultációra a versenypolitika alakítása tárgyában, a digitalizáció korában, a jelentés konkrét javaslatokat is megfogalmaz. Támogatjuk, hogy az adatgyűjtés a 102. cikk alapján piaci hatalomként fogalmazódjék meg, a megfelelő német jogszabálymódosítást követve, és az erős interoperabilitási kötelezettségeket határozzák meg az online platformok és a társasági oldal, a szociális hálózatok működeteik között. Másodszorban az olyan helyzetekre reagálva, mint a Facebook és a WhatsApp közötti összeolvadás, meg kell vizsgáljuk azt, hogy mi legyen, a, mi legyen az a forgalmi határ, amely alapján beindul az fúziós ellenőrzés, mert a reklám célra vonatkozó értéket a látogatók száma határozza meg sok esetben. Aztán a digitális gazdaságra való belépés korlátai egyre áthághatatlanabbá válnak, ahogy ez a méltánytalan viselkedés egyre terjed. A verseny ellenes hatások bővülnek, ezzel nem fel kell lépni. Láttuk a Google esetében, ahol mire a döntés megszületett, a legtöbb versenytárs már kiszorult a piacról. E tekintetben a jelentés arra hív fel, hogy a bizottság éljen er- az időközi intézkedések eszközével és a védelem jogát a vizsgált vállalatok számára ekközben tartsa fenn. A károkozás nem csak az árakban jönnek meg, hanem nem pénzügyi aspektusokban, mint például a magánszféra védelme az állampolgárok esetében. A másik nagy téma, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a versenypolitika nem engedheti meg magának, hogy anélkül intézkedjen, hogy ne vegye figyelembe más ágazatok jólétét és érdekeit. Például az élelmiszer beszállítási láncban riaszt bennünket az, elriaszt, hogy rendkívül koncentrálódik a piaci hatalom, és ez hatalmas kárt okoz a gazdáknak, a környezetnek, és általában az innovációnak, mert nem érvényesül a verseny. Az Európai Bizottság nemrégiben hagyta jóvá a Monsanto összeolvadását egy másik vállalattal, és ez a döntés sérti a, az élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem, a környezet és a klíma érdekeit. Ez pedig felveti annak sürgős szükségességét, hogy a vállalati fúziós szabályozás módosítani kell annak érdekében, hogy a bizottság tudja értékelni a közérdek céljainak érvényesülését a fúzió, vállalati fúzió ellenőrzése során. Ez csak a tagállamok tehetik most meg. Mindjárt befejezem. És amíg a versenyjog, a versenyjog betartatása eddig nem tűnt elégségesnek ahhoz, hogy a túlzott piaci hatalmat megakadályozza a mezőgazdaságban. Az EUMS 101 cikke szerint ez akadály lehet a kisebb piaci szereplők érvényesülésének, és nem tudják a magasabb társadalmi és környezetvédelmi sztenderdeket így betartatni. Ezért gondoljuk, a elnök félbeszakítaná. Köszönöm, elnök úr! Ezek azok a prioritások, amelyeket követünk ebben a jelentésben, valamint a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a megfelelő banki kommunikáció vonatkozásában, amelyet sürgősen fel kell vizsgálni. De IPP. Köszönöm az EPP részéről, Günner Hopp már kap négy percre szót. Thank you very much, and um, thanks to the... Uh, nem, köszönöm Gigold úrnak, és uh, úgy általában a jó munkát köszönöm. Én nagy örömmel állok itt a tárgyalásaink elé. Mindenki szereti a versenyt, egészen addig, amíg vele szemben nem támasztanak versenyt. E, nyilvánvaló, hogy az európai piac dinamikája az e, a verseny hatékonyságától függ gyakorlatilag minden területen. Tehát a mi feladatunk az, hogy pontosan fogalmazunk, ugyanakkor bölcsek maradjunk. Tehát biztosítanunk kell, hogy ez egy olyan piac legyen, ahova az új belépők beléphetnek, illetve a határon átnyúló tranzakciók is lehetségesek. Ez egy olyan új versenypolitikai megközelítést igényel, amely vagy abban nyilvánul meg, hogy szabályozzuk a már létező cégeket, vagy pedig megnyitjuk az utat az új cégek előtt, eltávolítjuk útjukból az akadályokat. Ezt azért mondom, mert eh, ezt a két megoldást látom, és nem is lehet eldönteni, hogy melyik a jó és melyik a rossz ezek közül. Ami a digitális gazdaságot illeti, illetve a digitális szolgáltatásokat, szerintem fontos, hogy még egyszer megvizsgáljuk a digitális platformok működését, ugyanis a digitális szolgáltatások új versenyt jelentettek, például az utazás, a hotelek, tehát a eh, turizmus területén, illetve egyéb nagyon széles szolgáltatói területeken eh, olyan távlatokat nyitottak meg, amelyek korábban nem voltak elérhetőek az ügyfelek részére, és ráadásul lejjebb hozták az árakat is olyan szintre, amit még tíz évvel ezelőtt sem tudtunk eh, elképzelni. Tehát a digitális platformok azok olyan szinten könnyítik a versenyt, amely még tíz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Nyitottnak kell lennünk az új cégek, új platformok megjelenése előtt azok a közösségi platformok, amelyekről beszélünk digitális szolgáltatások körében, azok is mondjuk maximum tíz évesek, és természetesen lehet, hogy a szolgáltatás lefedezi az egész piacot, ugyanakkor a töredezettség a fogyasztói szempontból nem feltétlenül kívánatos. Az új szolgáltatások azok, amik fontosak. Én eléggé egyértelműen úgy gondolom, hogy tíz év múlva nem ugyanazokról a digitális platformokról fogunk beszélni, mint most. A legfontosabb tehát az most számunkra, hogy megnyissuk a terepet az új belépők előtt, ami az adóztatást, illetve a bankszektort illeti. Én azt gondolom, hogy az adópolitikát nem arra kell felhasználni, hogy a versenyszabályokat felülírják. Nem lehet torzítani a versenyt adó szabályokkal, ami pedig a bankokat illeti az EBRD lehetőséget biztosít az, á, a, az állami beavatkozásra, illetve szanálási alapokra. Ezt a parlamentnek önnek is be kellene fejeznie, mondja az elnök. Az energetika kérdéssel fejezném be, a Gazprom problémára utalnék, de nagyon komolyan veszem, amit az elnök úr mond, úgyhogy le is állok itt. Szanyi úr következik. Thank you, Chair. Eh, the EU competition... Köszönöm. Elnök úr. Az EU versenypolitika lényegi fontosságú eszköz a jól működő belső piac szempontjából, az Európa, és ezért köszönjük ennek a háznak és az Európai Bizottságnak, különösen Vestager biztos asszonynak, hogy ilyen sok jó eredményt értünk már el Hadd emlékeztessem önöket az egyik ilyen pozitív kezdeményezésre. Van egy szocialista kezdeményezés, amely nagyon hatékony eszköz lehet a jövőben, hogy a nemzeti versenyhatóságokra hatással legyenünk. Ezt a kezdeményezés már jóvágyás karolt egy háromadó megbeszélésben, egy bizottsági 2016-os jelentés alapján, épp egy, épp egy jelentés alapján, amit én szereztem, hiszen a versenyszabályok nem veszélyeztetik a társadalmi eredményeket és vívmányokat. Tehát eh, jó, te, ha sikerrel járunk, akkor megint jót teszünk az európai állampolgároknak. Raymond úr sikerrel járt a, a cél elérésében, és Raymond úr fontos aspektusokat jelentett meg a jelentésében. Anélkül túlzottan belemennék a részletekbe, e, megerősítem, hogy frakció is kiáll amellett, hogy a verseny e, környezetbarát kell legyen, és világosan kell a bizottság szabályozzon a digitális gazdaság területén is. És ha energia is szerepel benne, az nem baj, ahogy az előző hozzászóló is mondta. Ugyanakkor kulcsfontosan tartjuk azt is, hogy a verseny versenyjelentésben elő prioritások világosak legyenek, és az innovációt erősítsék, a gazdasági növekedést, befektetés védjék a fogyasztókat, és a belső piac szabályait tartsák tiszteletben, különösen a digitális belső piacot és energiauniót. Két évvel ezelőtt már említettem, és újra mondom, hogy egy fiskális unióra van szükség ez segíthet bennünket abban, hogy kiegyensúlyozott verseny alakuljon ki az Unióban, ugyanakkor hiszünk abban is, elnök úr, hogy a bizottság azokat a szabályokat is meghatározzák, meg a pénzügyi ágazatban az állami támogatásokat leszabályozzák. A, a, nem megelőlegezve a következőkben benyújtandó módosítókat még hangsúlyoznék egy dolgot, megvőgyőzve arról, hogy az Európai Parlament együttdöntési hatalmat kéne kapjon ebben a szakpolitikai témában, újra kérjük, hogy a szerződéseket ebben az irányban módosítsák. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó együttműködésünk lesz a jelentéstevő, mert az árnyékeladokkal, és remélem, hogy ez olyan kompromisszumokra vezet bennünket, amelyek kielégítik a különféle módszertambeli követelményeket, a lényeg az kell legyen, hogy az emberek életét, meg a vállalatok életét tegyük könnyebbé. Köszönöm. Thank you, ECR. Köszönöm szépen, RKR. E Köszönöm szépen, elnök úr. Robert Szélét helyettesítem, aki szintén nem tud itt lenni, és felolvasom az üzenetét, aki üdvözli a jelentéstevő eh, jelentését. Az EKR árnyék jelentéstevőnek nagyon tetszik az, hogy a jelentéstevő az úgy döntött, hogy főleg az ágazati kihívásokra koncentrál, nem pedig egyes cégeket vagy vállalkozásokat eh, állít pellengérre, és így átfogóbb a jelentés, inkább a rendszer szintű problémákra koncentrál, illetve a digitális gazdaságra, amely nagyon fontos kihívás. Emellett Robert úgy gondolja, hogy vannak egyéb ágazatok és iparok, iparágak, amelyek amiket fel kellett volna venni ebbe a jelentésbe, amelyekre ki kellett volna terjeszteni a jelentést, például a közlekedési ágazat általában, közúti és vasúti eh, piac eh, főleg eh, konkrétan, és emellett az energia ágazat kontextusában, ahogy Hökmark úr is említette, itt is felmerül a tisztességtelen verseny, a tisztességtelen gyakorlatok, főleg a gázpiacon. Szóval Robert Szile megjegyzéseit mondtam el, és ami az én személyes megjegyzésemet illeti, nagyon örülök, hogy ez nem egy adójelentés, ez egy versenyképességi jelentés, a jelentéstevő megközelítése mindenképpen üdvözlendő. A második dolog pedig a kilences bekezdést illetően én nagyra értékelem azt is, és ez volt az egyik módosító javaslatom nekem is, Vesztager asszony nyal erről beszéltünk, hogy hogy egy konkrét cég tisztességtelen gyakorlatát megvizsgáljuk-e, és ez azóta nagy hatással volt az ágazatra, és örülök arra, hogy ez a vita konkrét hatással volt, köszönhetően a zöld jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem látok más árnyékelentéstevőt, úgyhogy a DG Competition verseny főigazgatóság főigazgató helyettesének adom meg a szót. Sajnos csak röviden tudok szót adni, mert van még egy napi rendi pontunk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok a jelentéstevőnek a munkájához és a jelentéstervezethez, és köszönöm a bizottságnak a e, támogatást, amit kapunk a hatékony és hatásos végrehajtás mellett, ami a versenyszabályokat illeti. A jelentéstevő joggal és helyesen koncentrál bizonyos kulcsfontosságú prioritásokra. A digitalizációs kihívásoknak tudatában vagyunk. Ez hoz lehetőségeket és kockázatokat egyaránt. Figyelembe vesszük a végrehajtás során a versenyen és az árpolitikán túlmutató eh, kérdéseket is. Azt nézzük meg, hogy a, a fúziók például eh, milyen hatással vannak az adatfelhasználásra. Az Apple eh, vizsgálat is ezt mutatja, hogy igazán mélyreható vizsgálatokat folytatunk, ami az adathasználatot illeti, illetve E, egyes platformok adathasználatát. Ezen vitának meghatározói e, szeretnénk lenni, és ezért Vesztelger asszony, biztos asszony egy e, hát reflekciós folyamatot indít be szakértőkkel a digitalizáció témájában. Jövő tavasszal lesz, illetve januárban lesz egy magas szintű konferencia, és e, eddig már nagyon sok reakciót, több mint száz reakciót kaptunk a piac részéről, és nagyon örülünk annak, hogy az e- Európai Parlament is részt vesz a vitában hogy a szabályainkat e, a digitalizáció kihívásaihoz hogyan igazítsuk. A másik dolog, amit említeni akartam parlamenti gyakorlatok témájában, illetve a versenyt meghaladó további értékeket illetően e, ezeket a megjegyzéseket e, figyelembe vesszük. A Bayer Monsanto elemzést e, említették, az agro vegyi ágazatban nagy tranzakciókra került sor, vagy, vagy műveletekre került sor, és itt a vizsgálatok nem csak az árakra koncentráltak, hanem innovációs potenciára is, amely egészségesebb, biztonságosabb termékekkel rukkolna elő. Biztosítani kell, hogy az innováció ne korlátozódjon, és az egészséges termékek elvárható, megjelenése várható legyen. Köszönöm szépen! hogy meghallgattak, különbséget kell tenni azon területek között, ahol a verseny eh, valóban különbséget hozhat, és, és azok között, ahol a szabályozás a jobb eszköz, például a környezet védelmére, vagy a eh, benchmarkok meghatározására. Ennyiben hagyom, és rendelkezésre állunk, ha vannak még kérdések. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak nagyon-nagyon rövid összefoglaló. Igen, először is köszönöm a néppártnak és az EKR-nek, hogy felvetették az energia kérdését. Aztán vannak nekünk is itt aggodalmaink a nem tisztességes, vagy versenyben nem tisztességes fellépéssel kapcsolatban. Ez ugyanebben a jelentésben nincs benne, de beszélünk róla. Aztán a támogatásukat várjuk a torzult versenyel kapcsolatban a külső hatások, a széndiokszid kibocsátás külső hatásai súlyosan torzítják a tisztességes versenyt az energiapiacon, mert az atomerőművek, illetve a foszilis üzemanyagok figyelembevétele nem történik meg az árakban hatékony szinten. Másodszor, Gunár, ami a platformokkal kapcsolatban eh, elhangzott. Nos, a eh, platformok nyitott piacok, eh, nem arról van szó, hogy mi elleneznénk a platformokat, de ne felejtsük el, hogy sok alpiacon de facto monopólium vagy oligopól helyzet jön létre, és ez oda vezetett, hogy egyes piacok bezáródnak, vagy manipuláció áldozatai, és mi azt reméltük, hogy ti együtt velünk a kisebb hotelek piacát segítitek azok ellen, amelyek a szobafoglalásainak több mint 50%-át a Booking.com és más platformokon keresztül folytatják, tehát ez regionális szempontból is fontos és, és nem szabad, hogy szinte uzsora kamat szintjére emelkedjenek ezek a foglalási díjak amelyeket a kis szállodákkal szemben érvényesítenek. Aztán a Bayer Monsanto ügy, többen beszélnek egyszerre, az elnök felkérje hozzászólót, hogy zárja le a vitát. Van egy másik pont, és még igen, igen, jó, akkor bocsánat, mondja a jelentéstevő október 26 ig lehet módosításokat benyújtani, november 19-én lesz a módosítások megvitatása, és decemberben szavazunk. Most Gabriel Mátó következik. Very brief, and I continue with in my mother tongue de köszönöm, spanyolul fogom folytatni. Köszönöm, ahogy azt már mondtuk, hogy az árnyék előadók első találkozója az eh, a múlt héten történt. Nagyon konstruktív volt. 230 módosítót nyújtottak be, azonban nagyon ellentmondásosak és egymással ellen eh, ellentétesek ezek a módosítók az EKB jelenlegi munkáját illetően is. A tavalyi év az egy jó év volt, jobb növekedés volt, mint a korábbi években, a tagállamok gazdaságai növekedtek, részben az EKB monetáris politikájának köszönhetően, illetve a helyben elvégzett strukturális reformoknak köszönhetően jó irányba haladnak tehát a dolgok. 2% fölötti konszolidált növekedést várhatunk, 7%-ra esik vissza a munkanélküliség az előrejelzések szerint, ami egy jó irány ugyanakkor óvatosságra int bennünket a bizonytalanság, amit például a Brexit okoz, vagy a populizmus, a protekcionizmus, illetve az ifjúsági munkanélküliség problémaköre. Garantálni kell azt, hogy a gazdasági növekedés és munkai teremtés útján tovább haladhatunk. Szeretnénk előmozdítani a nyilvános az állami beruházásokat, amelyek lassan elérik a válság előtti szinteket. Fontos, hogy a monetáris politika elősegítse azt, hogy a reálgazdaság kapjon hiteleket, különös tekintettel a KKV-kra. Az EKB folytat programokat, amelyek ebből a szempontból figyelemre méltóak. Tudom, hogy a frakciók álláspontja eltérő például az expanzív monetáris politikával kapcsolatban. Vannak, akik az ellenkezőjét akarják. Azonban azt el kell mondani már az elején, hogy az EKB egy független intézmény, ők elemzik ezeket a dolgokat, és ők döntik el, hogy mikor vezetnek be egy intézkedést, vagy éppen mikor vezetik azt ki összességében ez egy pozitív jelentés, nyitottak vagyunk a kompromisszumokra, és valószínűleg megállapodás is lehet ebből. Köszönöm. A szintézis Luigi az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Köszönöm. És a konstruktív hozzáállást biztosan sikerrel járunk abban, hogy kiegyensúlyozott jelentésre jussunk majd ezzel. Mint elmondtuk, a talmácsolás most leáll, a továbbiakban az ülés talmácsolás nélkül folyik. Vanno in ogni direzione, ma i compromessi devono decidere una linea. La BCE eh, è stata decisiva per l'euro durante la crisi, non possiamo in qualche misura aprire